Ich weiß nicht, ob die Fraktionen der Ansicht sind, dass wir schon mit der Abstimmung beginnen können. Nem tudom, hogy a frakciók egyetértenek, hogy megkezdjük a szavazást. Elkezdhetjük lassan. We have plenty of votes and I see that there are some colleagues there. Nagyon sok szavazásra kerül ma sor. Úgy látom, hogy még nem érkezett meg mindenki, de hogyha egyetértenek velem, akkor elkezdjük a szavazást. Akik nincsenek itt, hát nincsenek itt, viszont úgy látom, hogy a jelentéstevők itt vannak, már ami az ügynökségeket illeti. Nem tudom, hogy kérnek ezt szót. Nem. Rendben. Akkor kezdjük el. Az általános ügynökségek szól a jelentésről. Az Európai Uniós Ügynökségek Költségvetésének végrehajtása a cím. Tehát kezdjük azzal. Az egyes módosítóval, a mellette ellene Tartózkodó elfogadtuk. Kettes, mellette, lenne nem. Megnézzük géppel, kettes módosító. Zárom. El, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodó elfogadtuk. Szóbeli módosító. Nem látok ellenszavazatot. Az egész szöveg mellette, ellene tartózkodó. Megnézzük géppel? Lezárom az elfogad. Négy év. Visszavonták, öt mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. Hat mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hét szoblemodossal kiegészítve mellette, ellene tartózkodók. Két részben van, bocsánat, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Nézzük meg most géppel, mégis csak nem láttam jól a kezeket. Elfogadtuk, köszönöm. Akkor második rész, mellette ellene tartózkodók. Megnézzük a második részt is géppel, köszönöm. Elvetettük. Hetes visszavonták. Nyolc mellette, ellene. Elfogadtuk. Kilenc mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Tíz mellette. Tizenegy mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük. Tizenkettő mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Tizenhárom mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 14 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 19 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 20 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 21 vízhasználták, 22 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 23 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 24 mellette ellene tartózkodó elvetettük. 26 mellette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 28-as géppel nézzük meg, kérem. 28-as. 28. Elvetettük. 29 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 30 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 32 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 33 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 34 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 35 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 36 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 37 mellette elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 39 mellette ellene. Megnézzük fel a 39-es. Egy kéz hiányzik, most zárom. Elvetettük. 40 mellette. Ellene tartózkodok. Elvetettük. 41 mellette. Ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 42 mellette. Ellene tartózkodok. Elvetettük. 43 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 44 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 45 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 46 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 47 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 48 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Ample 1 mellette ellene tartózkodók az Ample 1-es ellenőrizzük kérem a foglalkoztási egyes es géppel. Lezárom az ellenőrző szavazást. Elfogadtuk. Ample 2-es mellette. Ellene tartózkodok. elfogadtuk. Ample 3 mellette. Ellene tartózkodok. elfogadtuk. Ample 4 lefedett, vagy már nem kell. 5-ös mellette. Ellene tartózkodok. elfogadtuk. Ample 6. Elintézve 7-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Libe 1 kiesett, Libe 2 nincs szavazás, Libe 3 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Libe 4 elintézve, Libe 6 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Libe 7 mellette ellene nézzük meg géppel, ellenőrizzük a Libe 7-est, megnyitom, Libe 7 lezárom. elfogadtuk. Libe 8, hmm, ellene tartozkodott, elfogadtuk. Most az egész állásfoglalás módos formában név szerint szavazunk róla, megírom a szavazást. Ja, genau. Wir die Abstimmung ist beendet. Lezárom a szavazás. 18-3 elben elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Megyünk tovább. Wir ein in die Einzelabstimmungen. Megyünk tovább a következő szavazástárja, ügynökségek. 11-es napi rendi pont, az eszá val az észer, a mentesítési javaslat, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ezzel a kettes módosító kiesett, az egészről név szerint szavazunk, tehát a mentesítésről megnyitom. Lezárom. 15-öt elejében fogadtuk el. Most jön. Az állásfogadásra ugrunk, amely négyes pontosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, öt mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, hat mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, hét mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, nyolc mellette el nem tartózkodók elfogadtuk, ez az állásfoglalás egészéről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18 2 elfogadtuk, gratulálok. Döntés a mentesítésről a következő. Egyes módosító mellette ellen tartózkodók elfogadtuk, a kettő sokkal fogyott lett így, elektronikusan szavazunk az egész mentesítésével, megnyitom a szavazást. Lezárom. 17 hármenében. Most jön akkor az állásfoglalás maga négyes módosító mellett ellen tartózkodók elfogadtuk, öt mellette ellen tartózkodók elfogadtuk, hat mellette ellen tartózkodók elfogadtuk, hét mellette 7-8 egyed mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 9-10 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11 mellette ellene, 12 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 14 ugyanaz, 14-16 egy, egy mellette <laughs> tartózkodók elfogadtuk, 17-18 egyformák mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 19-20 egyformák mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 21 mellette, ellene ta- Nézzük meg géppel a 21-essel mi van. Lezárom. 11 tizenében ben elutasítottuk. Név szerint szavazunk a végén, az egész állásfoglalásról megnyitom. Lezárom. 19.2 egyben köszönöm. Jön Sziriti egyes módosító a mentesítés, mert mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk kettes okafogyott. Név szerint szavazunk az egész mentesítésről, megnyitom. Lezárom. 17 4 A mentesítésről szavazom négy mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, öt mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, hat mellette, ellene tartózkodók elvetettük, hét mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, nyolc mellette ellene tart. A nyolcas gépen nézzük meg. Nyolcas. as tárgyom, most lezárom. Elfogadtuk. Kilenc szóbeli módosítóval kiegészítve. Mellette. Ellene. Elvettet Nézzük meg géppel. 9-es módosító újra. Géppel szavazunk róla. A szocialisták a szóbeli ellen vannak? Tehát először a szóbeliről, először a szóbeliről szavazunk. Szóbeli módosítóról. Lezárom. Elvedettük, és akkor most a szöveg a módosító nélkül a szöveget, a szublimódosító nélküli szövegről szavazunk. Lezárom az önszavazást. Elfogadtuk. Tíz mellette. Ellene. Tartózkodok. Elbetettük. 11 mellette. Ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 12 mellette. Ellene tartóz, elfogadtuk, 13 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, kult 1-es, elintéző, kult 2 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, kult 3 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, kult 4, elintézve, kult 5 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, kult 6 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Az egész mentesítésről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 19.3-ben köszönöm. Cedefop a következő. Egyes mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Kettes. Okafogyott. Név szerint szavazunk az egész mentesítésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 184 ben köszönöm. Állásfoglalás hármas mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Öt mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hat mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hét mellette ellene tartózkodók elvezettük. Nyolc. Szóbeli először is van a szóbeli módosítóan elmetés. Volt, többség ellene van. Akkor a szövegről magáról szavazunk. Mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. kilenc mellette, ellene tartózkodok, elvetettük tíz mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. m egy 5 elintézve, hatos mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 7 és 8 szintén elintézve, most pedig akkor név szerint szavazzunk. Az egész állásfoglaláson megnyitom. Még egy kártya hiányzik. Lezárom. 18-3 köszönöm. Cepol, rendőrakadémia, egyes módosító mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk, kettes, okafogyott, az egész mentesítésről szavazunk, név szerint megnyitom. Lezárom a szavazást. 17-5 ellenében gratulálok. Állásfoglalás jön, 4 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 5 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 6 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 7 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 8 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 9 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 10 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 11 mellette ellene A 11-es nézzük meg géppel. 11-es módosító ellenőrző szavazás. Lezárom. Elvetettük. 12 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13 szóbeli módosító van, ellenvetés van, akkor a szövegről magáról szavazó mellette, ellenet tartózkodó. Ugyanaz a többség elfogadtuk 14 mellette, ellenet tartózkodók. Ezt is géppel ellenőrizzük, 14-est ellenőrizzük le. Lezárom. Elfogadtuk. 15 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Libe 1-től Libe 4-ig elintézve, Libe 5 mellette ellene tartózkodtuk, elfogadtuk, Libe 6 mellette ellene tartózkodtuk, elfogadtuk, 7 és 8 rendben, Libe 9 mellette ellene tartózkodtuk, elfogadtuk, az egész állásfoglaláshoz szavazunk, név szerint szavazunk róla, megnyitom. Lezárom. 21.3-ben köszönöm. Elza. A következő egyes módosító mellette ellenállt tartózkodók elfogadtuk. Kettes, ugyanezzel elintézve, hármas is. Az egész mentesítésről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 24 ellenében. Jön az állásfoglalás, 5-ös mellette, ellene tartózkodó, elvetettük. 6-os módosító mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 7 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 8 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 9 mellette, ellene tartózkodók, mint elfogadtuk volna, de a 9-est kérem ellenőrző. 9-es módosító gépi szavazás. még mindig szavazgatnak. Elfogadtuk. 10. Szóbeli módosítóval van ellenvetés, akkor magára a szövegről mellette ellene tartózkodó. Elfogadtuk. Ellenőrizzük? A tízest akkor géppel ellenőrizzük, kérem. Szerintem ugyanaz lesz, mint korábban, de nézzük meg. Megvan. Elfogadtuk. 11 mellette. Ellene tartózkodó. Elvezettük 12 mellette. Ellene tartózkodó. Ezt is ellenőrizzük kérem a 12-est géppel. Lezárom. Elvezettük, igen. 13 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 14 mellette, ellene tartózkodók a 14-es is kérem, sajnálom, de ellenőriznünk kell. Nem láttam jól. 14 gépi szavazás. Lezárom az ellenőrző szavazást. Elfogadtuk. 15 mellette, ellene tartózkodok. Elfogadt 16 mellette, ellene tartózkodok. Elfogadt 17 mellette, ellene tartózkodok. Elfogadtuk 18 mellette, ellene tartózkodok. Elfogadtuk. Tran 1-től 3 még elintézett, Tran 4 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Tran 6 kiesett, Tran 7 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Tran 8 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Tran 9 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Tran 10 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Tran 11 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Tran 12-13 elintézve, név szerint szavazunk, végszavazást, adásfoglalásról megnyitom. Lezárom. 21-3 ellenében elfogadtuk. A következő az EASO ügynökség. Itt nem volt módosító, így rögtön a név szerinti szavazáson az egész mentesítésről. Kérem szavazzanak, megnyitom, név szerint szavazunk. lezárom. 21 3 ebben köszönöm. Jön az állásfoglalás, egyes módosító mellette, ellenet tartózkodók elfogadó kettes mellette, ellenet tartózkodók. A kettest ellenőrizhetnénk? Kettes módosító. Lezárom. Elfogadtuk. Három mellette, ellene tartózkodok. Ezt is ellenőznünk kell, sajnálom, hármas módosító. Lezárom. Elfogadtuk. Négy mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. Öt mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. Hat mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. Hét mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. Nyolc mellette ellene tartózkodok elfogadtuk 9 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 10 mellette, ellene tartózkodók, elvedettük 11 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 12 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk libe 1-2 elintézve, libe 3 mellette, mellette tartózkodók, elfogadtuk libe 4 kiesett, libe 5 első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk libe 5 második rész mellette, ellenet tartózkodók elfogadtuk, Libe 6 első rész elintézve, kettes rész mellette ellenet tartózkodók elfogadtuk, Libe 7 az elintézve, így a végszavazás jön, az egész állásfoglalásról megnyitom a szavazást. Ah ja, genau, genau. Also genau, genau. Wir haben ein Problem mit der EASO, die ECA... Van itt egy gond az EASO-val. Az ECA utalt erre az imént. A szavazólistán plusz ö, szerepel a halasztást illetően, illetve mínusz a megadást, a mentesítés megadást illetően. Tehát aki a mentesítést meg akarja adni, az a mínuszt, és fordítva, elnézést rosszul mondtam, tehát még egyszer meg kell ismételnünk a szavazást a mentesítésről, tehát az első szavazás, amiről beszélünk, mert nem nyújtottak be módosítót. Sajnálom, nem figyeltem oda eléggé. Tehát, hogyha halasztani kívánja, akkor pozitívan kell szavazni, plusz. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, but yeah, but ECR said that yeah. No, but I did. I announced it differently from what. Másképpen jelentettem be, mint ahogy itt a papíromban szerepel, ezért szeretném megismételni ezt a szavazást. Én tévedtem, ezt beismerem. Tehát, aki halasztani akarja, még egyszer tehát. Tehát a mentesítés megadásához. Mikrofon nélküli megjegyzés. Yeah, but I announced it in a different way. Tehát másképp jelentettem be, mint ahogy a papíromon szerepel, ezért meg kell ismételnünk ezt a szavazást, rendben? Tehát akkor még egyszer azt javaslom, hogy újra szavazzunk, mert rosszul jelentettem az be. Tehát ha valaki plusszal szavaz, zölddel, akkor ezzel el akarja halasztani a mentesítést. Az ECR-től azt hallottuk, hogy az én megjegyzéseim félrevezették őket, elnézést, az én hibám, akkor most még egyszer megismételjük a szavazást. Aki plusszal szavaz, az a halasztás mellett szavaz. Rendben? We still have some, some votes open. Akkor kérem szavazzanak.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 Didn't we do the resolution yet? Az állásfoglalást még nem szavaztuk le? It was voted. Everything was voted. Akkor mindenről szavaztunk, ugye? Az állásfoglalásról is. Tehát megtörtént a végszavazás, ugye? Akkor ez rendben van. Mindent megcsináltunk, a végszavazást is, ugye? Rendben. The final vote was vote. The What, what was the result? 20, 20 to 4. 20 to 4. Where are we? now we start, now we start with e uh, Akkor most az EBA következik, az Európai Bankhatóság egyes módosító. Mellette ellene ezzel áttérünk a mentesítésről való döntésre. Megnyitom a szavazást. Itt pont fordítva van. Az egyszerűsítés kapcsolatos lenne néhány javaslatom egyébként. Ezzel lezárom a szavazást. 24 arányban megadtuk a mentesítést az EBA-nak. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes mellette, ellene nem a hetes okafogyat, 8 mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 8-as módosítót elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 9-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellette, ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrzik a 10-es módosítót. Lezárom a szavazást, elutasítva ugyanannyi, igenis nem a 11, mellette ellene tartózkodás elutasítva 12-es szóbeli módosítóval. Ez ellen is kifogás van, tehát csak a szövegről mellette, ellene tartózkodás elfogadva 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ekkor egy le van fedve, Ekon 2-től Ekon 6-ig szavazhatunk-e tömbben. 2-től 6-ig mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ekon 7-es lefedve, Ekon 8 első rész lefedve, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ekon 9 mellette ellene tartózkodás elfogadva, záró szavazás következik az állásfoglalásról, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. 24 arányban elfogadtuk. Nézzük meg most a betegség megelőzési központot, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettest el is intéztük, név szerint döntés a mentesítésről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-3 arányban köszönöm az állásfoglásról 4-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, MV1 le van fedve, MV2-től MV4-ig tömbben, igen? 2-től 4-ig tömbben lehetséges? nincs kifogás, 2-től 4-ig tömbben, mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva, MV5, 1-től 12-ig le van fedve. Záró szavazás név szerint megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 21-3 arányban elfogadtuk. Eha, vegyipari ügynökség egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük név szerinti szavazás keretében a mentesítést, megnyitom a szavazást. Lezárom. 19.5 arányban. Köszönöm. Az állásfoglalás hármas módosító mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk, de jobb, ha megnézzük elektronikusan. Hármas módosítóról szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást, tehát ez érthetetlen. 13-10 arányban elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hetes szóbeli módosítóval kifogás van, tehát csak a szövegről, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. NV1-től NV 12-ig menne ez tömbben? 1-től 10-ig 1-től 10-ig mellettük. Denis kifogást emel. MV1, MV4-től tehát tömben szavazunk. 1-től MV1-től MV3-ig mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva, MV4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, MV5-től MV12-ig tömben mellettük, nem ez sem egy, MV5 mellette ellene tartózkodás elfogadva, MV6 mellette ellene tartózkodás elfogadva, MV7, MV9, MV11 mellette ellene tartózkodás elfogadva, MV12 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel az szavazáshoz érkeztünk, az foglalásról. név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. 24 arányban köszönöm. A Környezetvédelmi Ügynökség következik Kopenhágában. Ez a 21-es egység. Első módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. A mentesítés megadása, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Az állásfoglalás négyes módosító mellette ellene Mellette négyes módosító. <laughs> oh my god. Yeah, a vote is when we all together do the same at the A szavazás azt jelenti, hogy mindenki ugyanabban a pillanatban ugyanazt csinálja. Akkor ezt ellenőrizzük. Négyes módosító. I couldn't see what you... I could... Nem, hát nem látom a kezeket. Köszönöm. Elutasítottuk. Köszönöm. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Igen, jó, ellenőrizzük. Ötös, ellenőrizzük. Elfogadtuk. Na, azt akartam mondani, hogy egyértelmű, de volt, de hát mégsem. Hatos módosító kiesik, hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es szóbeli módosítóval ellenvetés, maga a szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. NV1-es és 2-es benne van, már lefettük, akkor, bocsánat, tessék? Amendment 13, we can check. 13-ast ellenőrizzük? Rendben. 13-as módosító, tessék. It was rejected. Szerintem elutasítottuk. The system is very slow. Nagyon lassú a rendszer. Okay, thanks. Yeah. It was adopted, I'm sorry. Elfogadtuk, elnézést kérek. Köszönöm, hogy ellenőrzést kért. NV3-as és 4-esről együtt szavazhatunk? 3-as, 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as és 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Az állásfoglalás név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. 21.3. 21 Fisheries control. Halászati kérdés, 22-es pont, Egyes es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A mentesítés, népszerinti szavazás. Lezárom. 22, 24, köszönöm, állásfoglalás. Egy négyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük az ötöst. Ötös. 14-10 elfogadtuk, 6-os szóbeli módosító ellenvetés, maga a szöveg mellette, ellenet tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette, ellenet tartózkodás elfogadtuk. Szavazhatunk a PES 1-től 6-ig egyben, blokkban, vagy 14-esig? 10-esig? Tehát akkor 1-től 10-ig, halászati bizottság 1-től 6-ig, 1-től 6-ig mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 9 12-ig? Nem. 9-es? 9-es és 10-es mellett? Nem. 9-es mellette Ellenállt tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette Ellenállt tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette Ellenállt tartózkodás. Ellenőrizzük a 11-est, kérem. Azt hiszem elutasítottuk. Pes 11. Yes. Yes, it was rejected. Elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette ellene tart... Nos, ellenőrizzük a 14-est is, szerintem elfogadtuk. 14-es tehát. Elfogadtuk. Állásfoglalás, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom, 21-3, köszönöm. EFSA 23-as napi rendi pont 1-es módosító mellette ellenáll tartózkodás elfogadtuk. A mentesítésről név szerint szavazunk. Lezárom.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 tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette ellenállt tartózkodás elfogadtuk, 20 mellette ellenállt tartózkodás elfogadtuk, 21 mellette ellenállt tartózkodás ellenőrizzük a 21-est. Elutasítottuk. Elutasítottuk, köszönöm. 22 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 23 mellette ellene tartózkodás. Azt szerintem elfogadtuk, ellenőrizzük. Igen, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 25 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 26 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 27 mellette, ellenállt tartózkodás elfogadtuk, 28 mellette ellenállt tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette ellenállt tartózkodás elfogadtuk, 30 mellette ellenállt tartózkodás elfogadtuk, 31 mellette ellenállt tartózkodás elfogadtuk, 30, ellenőrizzük a 31-est. Lezárom, elutasítottuk elnézést. 32 mellette. Tessék? 30-ast, és ellenőrizzük 30-as. 30-as, még egyszer. It is rejected as... Ezt is elutasítottuk. 32 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, NV1 benne volt, nézzük, lehet blogban szavazni? 2-től 11-ig? Envi 2-től 11-ig blogban? Nem. Hát tartózkodás elfogadtuk. Név szerinti szavazás az állásfoglalásról. Húsz, négy. Köszönöm. Ájge, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadók, állásfoglalás, illetve a mentesítési döntés népszerinti szavazás megnyitom. Lezárom. 19.5. Köszönöm. Állásfoglalás, egyes módosító, négyes mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a négyes módosítót. Lezárom, elutasítottuk. 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es, 6-os mellette. Hol is járunk? Nyolcas mellette. Nyolcas, nyolcas a hatost is, hatosról is szavaztunk? Rendben. Nyolcas. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Kilenc mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük a kilences, szerintem elutasítottuk, de nézzük meg, kérem. Lezárom igen, elutasítottuk. Tízes módosító, szóbeli módosító, amit elvetettünk maga a szöveg mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Szavazhatunk blogban a FEM A, B, majd egyes, kettes? Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, az állásfoglalás név szerint szavazunk. Lezárom. 24. Köszönöm. Ájópa. A nyugdíjhatóság egyes módosító mellette ellenáll tartózkodás elfogadtuk. A mentesítés megadása név szerinti szavazás. négy Köszönöm az állásfogás. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Négyes. elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette, tessék. Ötöst ellenőrizzük rendben, az ötösről szavazunk akkor. De én látom azt is, ami ön mögött történik. Elfogadtuk. Okay, thank you. I'm sorry, no really. Uh, I'm sorry. Elnézést. No, we need, we, no, now we are going to amendment, amendment 8. 8-as. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 9-es szóbeli módosító ellenvetéssel szövegről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 11-est. Elfogadtuk. 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Ekon első rész benne van, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Lehet blogban az Ekonokat? Kettőtől hatig? Nincs ellenvetés. Kettes, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Név szerinti szavazás az állásfoglalásról. The vote is closed. Lezárom. 24, köszönöm. EIT e Budapest egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A mentesítésről név szerint szavazunk. lezárom. 19.5, köszönöm. Egy négyes módosító mellette, ellenet tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, kilenc mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a kilencest, szerintem elfogadtuk, de nézzük meg. Elfogadtuk. Tízes, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenhármas mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a tizenhármast Elutasítottuk. Az állásfoglásról név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. 23. Emma. Egyes módosító mellette ellenel tartózkodás elfogadtuk. Mentesítés név szerint megnyitom a szavazást. 19.5. Az állásfoglás 5-ös módosító mellette ellenáll tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette ellenáll tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette ellenáll tartózkodás ellenőrizzük. 7-es módosító ellenőrizzük. Elutasítottuk. 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás. 10-es mellette ellene ellenőrizzük, ellenőrizzük a 10-est. Elutasítottuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 16-os szobeli módosító elvetve, maga a szöveg mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 17 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 21-est. elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk szerintem, de ellenőrizzük a 22-est. Elfogadtuk, rendben. 23 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. NV4-es, illetve lehet az NV2 blogban? Nem? Lehet? 4-től 10-ig mellette, ellenállt tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette, ellenállt tartózkodás elfogadtuk. Az állásfoglásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Már több mint a felénél járunk. MCDDA egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A mentesítés név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 24. Az állásfoglás 4-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 5-ös módosító szóbelével ellenvetést magáról a szövegről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Libe hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, név szerint az egész szövegről megnyitom a szavazást. Lezárom. 21.3. Köszönöm. EMSZA egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A mentesítésről név szerint lezárom. Állásfoglalás A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk a hetes kiesik, nyolcas mellette ellenállt tartózkodás elfogadtuk, kilences mellette ellenállt tartózkodás elfogadtuk, tízes szóbeli elvetve mellett, szövegről mellette ellenállt tartózkodás elfogadtuk, tizenegyes mellette ellenállt tartózkodás elfogadtuk, tran négyes mellette ellenállt tartózkodás elfogadtuk, hatos nyolcas mehet egybe? hatos hetes mellette ellen eltartózkodás elfogadtuk, maga a szöveg, név szerint szavazunk. Lezárom. 24. Köszönöm, Eliza. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A mentesítés név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 24. És akkor kezdjük az állásfoglalást. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Hatos mellette, igen, persze, ötös módosító ellenőrizzük. 7.17.6-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük a hetest. Kérem. Szerintem elutasítottuk, de nézzük meg. Elfogadtuk. Egy szavazat különbséggel köszönöm. Nyolcas, mellette ellene tartózkodás elutasítató 9-es mellette, ellene tartózkodás elutasítató 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 11-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 12-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk Elutasítottuk 16-os mellette ellene tart... Mm, ellenőrizzük a 16-ost. Szerintem elutasítottuk, de mindjárt kiderül. Elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 17-est is. Elfogadtuk. Rendben. Magáról a szövegről név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. 21-3, köszönöm. Vasútügynökség egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtók, mentesítésről név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. A kompromisszum ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a nyolcast. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Elfogadtuk egy szavazattal. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es szóbeli visszavonva maga a szöveg, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette ellene tartózkodás. Szerintem Na, ellenőrizzük a 14-est. 14-es. 14-es. Elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodást, ellenőrizzük a 15-öst is, szerintem elfogadtuk. Elfogadtuk. Tran, kettes. Lehet blogban? Nem? 2 15-ig nincs ellenvetés? Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az állásfoglalás név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Még mindig hiányzik egy szavazat. Lezárom. 23. Eszma. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A mentesítés név szerinti szavazás. Lezárom. 19.4. 4-es módosító mellette ellene tartózkodás ötös mellette ellene ellenőrizzük az ötöst. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg. Lezárul. Elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kilenc mellette ellene ellenőrizzük a 9-est. Lezárom, elutasítottuk. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11 szobeli módosító nélkül mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük a 13-ast. Elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette 14-es ellenőrizzük rendben. Lezárom. Elfogadtuk. 15 mellette, ellene tartózkodás, 16 mellette, ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük a 16-ost. Lezárom. Elutasítottuk, bocsánat. 17-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ekkor 1-től 5-ig, ekkor 4-ig, 2-től 4-ig, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az állásfoglalásról név szerint megnyitom a szavazást. Még mindig egy szavazat hiányzik. 18.4. köszönöm. Az ETF egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A mentesítésről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. A 33-as pontról van szó, a képzési alapítványról. Lezárom, 19.4, köszönöm. Állásfoglalás. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Négyes módosító. Elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, ellenőrizzük a hetest. Nem volt egyértelmű, elutasítottuk. 8-as módosító mellette, ellene ellenőrizzük a 8-as módosítót. Lezárom, elutasítottuk. 9-es módosító mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 10. Szobrai nélkül, mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 11 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 12 mellette, ellene tartózkodok. Géppel nézzük meg a 12-est. Elfogadtuk. Ample Blogba lehet? Kettőtől hétig. Nem? Nem. Nem lehet blogba? Nem. Ample 2 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk Ample 3 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk Ample 6 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, Ample 7 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, Ample 9 lefedve. Egészről szavazunk szó név szerint. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálok. Euliza. 34-es számú dokumentum, egyes mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Az egész döntésről. Név szerint szavazunk, megnyitom. Lezárom. 19-4 ellenében. Köszönöm. Állásfoglás. 6-os mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 7 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 8 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 9 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 10 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 11 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 12 mellette, ellene tartózkodók. Nézzük meg a 12-es géppel. Szerintem elfogadtuk, de nézzük. Elfogadtuk. 13 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, 14 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, 15 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, 16 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, 17 mellette ellen tartózkodók elfogadtuk, 18 mellette ellen tartózkodók elfogadtuk, 19 mellette ellen tartózkodók elfogadtuk, 20 mellette ellen tartózkodók elfogadtuk. Libe lehet blogban csinálni a libe 4 től 13-ig mellette ellen tartózkodók elfogadtuk. Az egész szövegről szavazunk most, név szerint. The vote is closed, 22 Thank you. Lezárom, gratulálok. 35, Osa, egyes módosra mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk. Név szerint szavazunk az egész mentesítésről, megnyitom. Lezárom. 22 3 lennében. Négyes mellette ellene tartózkodók. Meg lehet nézni négyes géppel? Szerintem elfogadtuk, de lássuk meg. Köszönöm. Elvetettük öt mellette. Ellene tartózkodók. Ötös is meg kell nézzük éppen. Ellenőrizzük tehát. Elvetettük hat mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. hét mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. nyolc mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel megint a nyolcast. Elfogadtuk. kilenc mellette ellene tartózkodók. Elvetettük. Tíz mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 11 mellette, ellene tartózkodók elvettük 12 mellette, ellene, ezt meg lehet nézni géppel, a 12-est. Elvetettük 13 mellette, ellene tartózkodók. 13-ast is szeretném ellenőrizni. Világos, hogy elvetettük. Jó. 14 szóbeli nélkül a szöveg, mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 15 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Az Ample módosokat lehet blogban? Blogban mellettük, ellenük tartózkodok, elfogadtuk. Az állásfoglás egészéről név szerint szavazunk, megnyitom. Lezárom. Euratom. 37-es dokumentum. Egyes módosítom mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Az egész mentesítésről név szerint szavazom, megnyitom. Lezárom. Köszönöm, 24 elemre elfogadtuk. Nincs módosító az állásfoglaláshoz, nagyszerű, akkor szavazunk magáról az állásfoglalásról. Név szerint megnyitom. Lezárom. Köszönöm. Eurofound Írországban. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk az, e- a mentesítés megadásáról. Név szerint szavazunk. Megnyitom. Lezárom. 21-3-ben. Állásjogás 4-es mellette ellene tartózkodók. Elvetettük 5-ös módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, Hat mellette ellenet tartózkodok. A hatos meg lehet nézni gépben? Szerintem elvetettük, de nem látom világosan. Elvetettük, igen. Hét mellette ellene tartózkodok, Elfogadtuk, 8 mellette ellene tartózkodok, Elfogadtuk, 9 mellette ellene tartózkodok elfogadtuk. 10 szóbeli nélkül mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 11 mellette ellene. Meg lehet nézni géppel 11-est. Elfogadtuk. 12 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 14 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Az ample-ket lehet blogba csinálni? 2-től 7 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ample 12 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 14 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Szó, szó, név szerint szavazunk az egész állásfoglalásról, megnyitom. Lezárom. Köszönöm szépen, elfogadtuk. Eurojust egyes módosító mellette, a tartózkodók elfogadtuk. A mentesítésről név szerint szavazunk, megnyitom. Lezárom. 24 ellenében állásfoglalás. Négyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ötös mégis nézzük meg éppen. ötös módosító. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük, megnyitom. Elfogadtuk. hat mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. hét mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. nyolc mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük. kilenc mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 10. Okafogyott. tizenegy mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. tizenkettő mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodók. Meg tudjuk nézni a 13-as képpel? Lezárom. Elfogadtuk. 14 szóbeli nélkül mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 18 mellette, ellene. Meg tudjuk nézni a 18-as géppel? Lezárom, elfogadtuk. 18 mellette, 19 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 20 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Libemódosítók. Lehet blogban? négytől hétig mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról név szerint szavazunk. Lezárom. Elfogadtuk. Európol. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Az mentesítésről név szerint szavazunk, megnyitom. Lezárom. Az állásfoglalásról átmolásról szavazunk, ötös módosító mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. hat mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. hét mellette ellene tartózkodók. Elvetettük. nyolc mellette ellene. Meg tudjuk nézni a 8 Lezárom. Elfogadtuk. 9 mellette ellene tartózkodók. Nem nézzük meg a 9-es géppel, ellenőrizzük. Elfogadtuk. 10 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 11 mellette, ellene. Meg tudjuk nézni a 11-est? Elfogadtuk. 12 mellette, ellene tartózkodok. 12-es is ellenőrizést elnőriznünk kell. Nem minden frakció mutatja igazán ki a szándékát. Elvetettük, most már világos. 13 mellette, ellene tartózkodok. elvetettük, 14 mellette, ellene tartózkodok. elfogadtuk, 15 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 16 mellette, ellene 16-os is ellenőrizzük. Köszönöm. Elfogadtuk. 17 mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 18 szobali nélkül mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 20 mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 21 mellette. Mellette 21 ellene tartózkodók. A 21-est ellenőrizzük. Elfogadtuk. 22 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 23 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Lehet a libe módosítókat 1-5-1-ben? 1 és 5-ös mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Az egész állásfoglalás. Név szerint az állástárgya megnyitom. Lezárom. 21-3 elében elfogadtuk, köszönöm. Alapjogi ügynökség, egyes módosra mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, az mentesítésről név szerint szavazunk, megnyitom. Lezárom. 23 3 elfogadtuk. Állásfoglás 4-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 5 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 6 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 7 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 8 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 9 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Lehet a libéket egyben? Mellettük ellenük tartózkodók elfogadtuk az egész szöveg népszerűtőszövást, hogy megnyitom. Lezárom. 21 ben elfogadtuk, köszönöm. Frontex. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A mentesítésre név szerint szavazunk. Lezárom. 19-4 elében. Mentesítés 5-ös módos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 6 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 7 mellette ellene tartózkodók. 7-es. Elfogadtuk, 8 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 9 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 10 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11 mellette ellene. Nézzük meg a 11-es géppel. elfogadtuk. A libéket lehet egyben? Jó. Mellettük, ellenük tartózkodó. Elfogadtuk őket. Állásfoglalás név szerint megy, megnyitom. Lezártuk. 22 elnében elfogadtuk. Gratulálok a GNSS ügynökség egyes módosító mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk mentesítés megadásáról név szerint megnyitom. Lezárom. 19 ellenében. Négyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 5 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 6 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 7 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 8, 7 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 8 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 9 mellette ellene tartóz. Ellenőrizzük a 9-es módosítót, géppel megnyitom. Sose tudni pontosan. Biztos, ami biztos, elfogadtuk. Köszönöm. Most pedig név szerint szavazzunk az egész állásfoglalásról. Megnyitom. Lezárom. 24 elében elfogadtuk, nagyon köszönöm. Ügynökségi szavazásokat most befejeztük. Ha tartjuk a fegyelmezett munkát, akkor jól haladunk. Senki sem nagyon szeret szavazni, de hát túl kell lenni rajta. 51-58-ig terjező napirendi pont Marco Valli a jelentéstevő. Akar mondani valamit? Nem, bocsánat. Még szavazni kell a joint undertakingsekről. Igen, igen, bocsánat, bocsánat, van még egy szavazás. 43-től 50-ig terjedő dokumentumok. Mindenki tudja, miről szavazunk? Brian Hayes a jelentéstevő. Akar mondani valamit a jelentéstevő? Nem. Jó, biológiai alapú iparágak, mindenki készen áll a szavazásra? Egyes módostó mellette, ellene tartózkodó. Elvetettük mentesítésről. Név szerint szavazunk, megnyitom. Lezárom. 23 ebben. Állásfoglalás. Kettes módosítom mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, három mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, négy mellette, ellene tart, nem, négyes elnőrizzük. Lezárom. Elvetettük. Ötös módosra mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. Az a név szerint megnyitom. Lezárom Clean Sky módosítók egy 2, mellette ellene tartózkodók elvetettük. Mentesítés név szerint megnyitom. Lezárom. 24 elejében mentesítő, kettes, hármas módosító, négyes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, öt mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, az állásfogláson név szerint megnyitom. Lezárom. 23 évben elfogadtuk. Excel Joint Undertaking, 1-es, 2-es egyforma módosítók, mellettük, ellenük tartózkodók. Elvetettük. Mentesítés név szerint megnyitom. Lezárom. 18-6 átment, állásfoglás 4-es mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 5 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 6 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 7 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 8 okafogyott, 9 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 10 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, állásfoglalás név szerint. Lezárom. 20 névenben. Üzemanyag cellák, hidrogén 2, egyes módosító mellette ellene tartózkodók elvedettük. Mentesítés név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Állásfoglalás. Kettes mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. Három mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. Négy mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. Öt mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. Hat mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. Hét mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. Nyolc mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. Állásfoglás név szerint megnyitom. Lezárom. 21-3 évben köszönöm. mi egyes mellette ellene tartózkodok, elvedettük. Mentesítés név szerint megnyitom. Lezárom. Állásfoglás kettes mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Három mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, négy mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, öt mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hat mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hét mellette ellene tartózkodók elvetve. 8 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 9 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Állásfoglás egészen, név szerint megnyitom a szabadást. lezárom. 21.3 ellenében átment, köszönöm. Energiafúzió ITER, egyes módosító, kettes, hármas, egyformák mellettük, ellenük tartózkodók. Elvetettük. Mentesítés név szerint megy, megnyitom. Lezárom. 21.3 ellenében elfogadtuk. Állásfoglás jön. Lehet a... Nem hat mellette ellene tartózkodok. Elvetettük hét mellette ellene tartózkodok. Elvetettük nyolc mellette ellene tartóz. Nem. A nyolcast ellenőrizzük géppel. Kérem. Lezárom. Elvetettük. 9 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 10 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodók. 11-es géppel ellenőrizzük. Elvetettük. 12 mellette ellene tartózkodók. 11-est ellenőrizzük. Nem, tizen, bocsánat, 12-est ellenőrizzük, 12 géppel. Tizenkettő. Olyan színes a kép, hogy nehéz követni. Elvetettük. 13 mellette ellene tartózkodók. Elvetettük 14 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 15 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 16 mellette, ellene tartózkodok, elvetve. Állásfoglalás. Név szerint meg, megnyitom. Lezárom. 18-6 eleben. Cezár 1 mellette ellene. El, elfogadtuk. Elvetettük, bocsánat. A mentesítésről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. Állásfoglás jön. Kettes módosító mellette ellen tartózkodók elfogadtuk, három mellette ellen tartózkodók elfogadtuk. Tran. A tranokat lehet blogban szavazni? A tran módosító blogban, jó. Tran 4-től 15-ig mellettük, ellenük tartózkodók elfogadtuk. Állásfoglalás. Név szerint szavazunk róla, megnyitom. lezárom. 21.3 lennében. Shift to rail, egyes bekezdés, egyes módosító mellett ellen tartózkodók, elvetettük. Mentesítés, név szerint megy, megnyitom a szavazást. Lezárom. 18 ellenében, köszönöm, állásfoglalás jön, kettes mellette, ellenet tartózkodok, elfogadtuk, három mellette, ellene. Tart. A hármast ellenőrizzük éppen, szerintem átment, de nem egészen bizonyos. Elfogadtuk, igen, négy mellette, ellene tartózkodok. Elfogadtuk, öt mellette, ellene tart... ötöst ellenőrizzük géppel. Elfogadtuk, igen. Igen, igen. Hat mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 7 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 8 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A tran módosítókat lehet logban Jó. Nincs ellenvetés? Rendben. Tran 1-ben 6-tól 14-ig mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Az állásfoglalás egészéről név szerint szavazunk, megnyitom. Lezárom elfogadtuk 21-3 ellenében. Más intézmények mentesítése 51 58 Szig Vali úr a jelentéstevő övé a szó most. Köszönöm, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek a munkáért. Jó munkát végeztünk, és sok részt illetően sikerült jó kompromisszumot találni. Van egy gond egy módosítóval, ez egy vörös vonal számomra ez az ALDE módosítója minden egyes mentesítési szövegről. Ez sajnálatát fejezi ki. A Nagy-Britannia azon döntését, illetően, hogy ki akar lépni az Unióból. A politikai véleményt illetően szerintem az Európai Parlament nem ítélheti meg a nép akaratát, a népszavazás során elért eredményeket. Hogyha ez a módosító átmegy, akkor én leveszem a nevemet erről a jelentésről, mert én személy szerint nem tudok ilyen dolgokat elviselni itt az Európai Parlament részéről. Köszönöm. Elnök. Martina. Igen, az árnyék jelentést tevőnk nevében ellenzem ezt a szóbeli módosítót, az eredetit szeretnénk megtartani. Hát ez nem egy szóbeli módosító, nem nyújtottam be szóbeli módosítót, ez csupán az én megjegyzésem volt. Jó. <laughs> Bocsánat, hogy megzavarom a beszélgetést, de van egy elnöke is ennek a szakbizottsági ülésnek, Szele asszony. Eh, mm, Köszönöm, elnök asszony. Csak azt szeretném elmondani, hogy a jelentés tevő nagy hajlandóságáról tett tanúbizonyságot, a frakciók aggodalmait befoglalta a szövegbe, és egy megoldást kínált, amely mindenki számára megfelelő. Sajnálatos lenne tehát, hogyha mindezen sok munka veszendőbe menne. Tehát szerintem mindenki tegyen egy kis erőfeszítést, és így mindenki elégedett lehet, és elfogadhatjuk ezeket a jelentéseket. Ez lenne a frakció álláspontja, ezt akartam önökkel megosztani. Genau, also, Elnök, kezdődjék tehát a szavazás, és nem a szövegről akarunk itt most tárgyalni, ezt előzetesen kellett volna megejteni. Sajnálom, most szavazzunk, és majd meglátjuk, hogy mi fog abból születné. Mielőtt megkezdjük a külügyi szolgálattal, ez az 51-es napirendi pont, egyes módosítóra szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel nézzük a döntést a mentesítésről, Megnyitom a név szerinti szavazást. Geschlossen. Lezárom. 19-3 arányban elfogadtuk. Egyes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hetes mellette, ellene ellenőrizzük a hetes módosítót elektronikusan. Hetes elektronikus szavazás. Hetes számú módosítóról szavazunk. Lezárom. Elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette, ellene tartózkodás. A 10-est ellenőrizni tudjuk? 10-es elektronikus szavazás következik. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene. A 15-öst ellenőrizni tudjuk? Elutasítva 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Aztán van itt egy szóbeli módosítónk. Nincs kifogás ezzel szemben, legalábbis így látom. Tehát a módosítóval együtt szólunk a szövegről mellette, ellene tartózkodás Ezt ellenőrizzük, tehát a szöveg a szóbeli módosítóval együtt, erről szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást, elutasítva. Kettes kompromisszumos mellette, ellene elfogadva, 20-as mellette, ellene, tartózkodás ellenőrzük ezt is. Immer noch eine Zahl von Kollegen, die fehlen. Még mindig hiányzik egy-két szavazat. Nagyon lassan dolgozik a gép. Elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 23-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 27-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 28-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Ötös kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 34-es mellette, szóbeli módosítóval van-e kifogás ezzel szemben? 34-es szóbeli módosító nélkül tehát, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, 34-es szóbeli módosító nélkül ellenőrizzük elektronikusan. Még nem zárjuk le a szavazást, még számolja a gép a szavazatokat. Most lezártam a szavazást. 12-9 arányban elutasítva mondja az elnök asszony, 35-ös. Elnézést elfogadva, javítja magát az elnök, mert kezdődik, fáradok. 35-ös, mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrzzük a 35-öst elektronikusan. Elutasítva. Aztán lépjünk át most a 6-os kompromisszumosra mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 38-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 39-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 40-es mellette ellene, tartózkodás. A 40-est ellenőrizzük elektronikusan. Köszönöm, elfogadva. 41-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 7-es, kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 44-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 45-ös, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hmm. A 46-os 46-os két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a második rész mellette, ellene, tartózkodás. A 46-os második részét ellenőrizzük elektronikusan. 46-os második részéről zajlik a szavazás. Lezárom a szavazást elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. AFET 1, AFET 2 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, AFET 5 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, AFET 6 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, AFET 9 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, AFET 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Az állásfoglalás egészéről név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23 arányban elfogadtuk, köszönöm. 52-es pont következik, tanács és európai tanács. Az egyestől a négyesség, ezek azonosak, a mentesítés elhalasztására vonatkoznak, ki van mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva, nézzük a mentesítésről való Döntés, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. 22-1 arányban így azt határoztuk el, hogy elhalasztjuk a tanács mentesítését, ötös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hetes mellette, ellene tartózkodás elutasítva 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 9 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 11-es szóbeli módosító nélkül szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva 12-es split vote-tal első rész első részről szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítva. A második rész Tizenhárom mellette ellene tartózkodás elfogadva, tizennégy mellette ellene tartózkodás elfogadva, tizenötös mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk a 15-östől, ellenőrizhetnénk? Ja. Ja. Ja. Oké, okay, 15 zu 6. 15-6 arányban, mondja az elnök, elfogadva. A 16-os következik, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A szöveg egészéről népszerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 21-1 arányban egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Szemvevőszék következik. Egyestől háromig azonos módosítók, hogy megadjuk a mentesítést mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva, akkor a hármas okafogyottá vált, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 21-2 arányban elfogadtok. Állásfoglás 5-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 8-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette, ellene tartózkodás. A 11-est ellenőrizzük elektronikusan, szerintem elfogadtuk, de nézzük meg mégis. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás el, elfogadva. 13-as oka fogyott. 14 split volt első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor a többit is elintéztük 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva kompromisszumos E, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás. A 18-as módosítót ellenőrizzük elektronikusan. 18-asról szavazunk. Elutasítva. 19-es szóbeli módosítóval van-e kifogás ezzel szemben? Igen, van. Akkor csak a szövegről mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. A szöveg egészéről név szerinti szavazás keretében szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 18-3 arányban elfogadtuk. Bíróság következik. 1-től 4-esig azonosak mellettük mellettük módosítók tartózkodás elfogadva, ez az ötös oka fogyott, és most a mentesítésről szóló döntés következik, név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 19-2 arányban Elfogadtuk, köszönöm. Állásfoglalás 6-os módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, E kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette,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 a 21-est ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. 14-8 arányban elfogadtuk. C kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. D kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. D kompromisszumost ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást, 17-5 arányban elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, é e kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, F kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 39-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40-es okafogyott, 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 46-os mellette ellene. Ezt ellenőrizzük a 46-ost elektronikusan elutasítva. Elnézést. Elutasítva. G kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. H kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva. I kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, J kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 57-es módosító szóbeli nélkül mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 59 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az 1-estől a 6-osig Júri le van fedve, a 7-esről 10-esig tömbben tudunk-e szavazni, a kérdés. 7-től 16-ig tömbben mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. Az állásfoglalás egészéről név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-3 arányban elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. EGSB következik 55-ös napirendi pont, 1-es, 2-es, 4-es azonosak mellettük ellenük tartózkodás elfogadva, hármas módosító oka fogyott, elektronikus szavazás következik a mentesítésről, megnyitom a szavazást név szerint. Lezárom. 17-5 arányban. Állásfoglalás, 5-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 8-os mellette, ellene. A nyolcast ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 9-es mellette. Ellenálltartózkodás elfogadva. 10-es három részben mellette ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 12-es az okafogyott elnézést, 13-as szintén okafogyott, a 14-es is. Nem, nem, a 14-es mégsem, a 14-esnél folytatjuk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 15-ös mellett az oka fogyott, elkompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as és 19-es, valamint a 20-as azonosak mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva, 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, B kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 24-es split vottal mellette, ellene tartózkodás elutasítva, C kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, D kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 32. A 31-esről szavazzunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 33-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 34-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 35-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva 36-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva 37-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 38-as, szóbeli módosító nélkül, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, I kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 41-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, és ezzel a népszerinti szavazásról, a népszerinti szavazáshoz jutottunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18-3 arányban elfogadtuk, köszönöm. Most pedig a régió bizottsága következik, egyes és kettes módosítók mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. Most pedig nézzük meg a az egyes és kettes módosítók ról elektronikus szavazást tartunk. Egyes és kettes módosítók, ellenőrizik őket elektronikusan. Egyes és kettes módosítókról szavazunk. Most lezárom a szavazást. 16-6 arányban. Név szerinti szavazás magáról a mentesítésről, megnyitom a szavazást. 15 hét arányban, köszönöm. Állásforgás 6-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 9-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva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 ellene tartózkodás elfogadva B kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva 26-os mellette, ellene ellenőrizzük elektronikusan a 26-ost. Lezárom a szavazást, elutasítva. 27-es, két részben, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, okafogyott a második rész, 28-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 29-es mellette, ellene tartózkodás elut- elfogadva 30-as mellette, ellene tartózkodás. A 30-ast ellenőrizzük elektronikusan, azt hiszem, hogy elfogadtuk. Lezárom a szavazást elfogadva. 31-es, okafogyott, 32-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, C kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 37-esről. 37-esről szavazunk elektronikusan. Tizenhat hat arányban 38, az okafogyott, 39-es okafogyott, 40-es is, 41-es mellette ellenálltartózkodás elfogadva, 42-es szóbeli módosító nélkül mellette ellenálltartózkodás elfogadva, 43-as mellette ellenálltartózkodás elfogadva, 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az állásfoglás egészéről szavazunk név szerinti szavazás keretében. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-5 arányban elfogadtuk, köszönöm. Az Európai Ombudsmanról szavazunk, Egy-kettő-négyes módosítókról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva a mentesítésről döntünk név szerinti szavazás keretében, melyet megnyitok. Lezárom. 19-3 arányban elfogadtuk. 5-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 6-os mellette, ellene tartózkodás. A 6-ost tudjuk ellenőrizni elektronikusan? 6-osról szavazunk. elfogadtuk, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, e, kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 12-es módosítót. Lezárom a szavazást, elutasítva azonos számú szavazó, igen és nem szavazat mellett, B kompromisszumos mellette, a tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette, a tartózkodás elfogadva, 16-os mellette, a tartózkodás elfogadva, 17-es mellette, a tartózkodás elutasítva, 18-as mellette, ellene a 18-ast ellenőrizzük elektronikusan. elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as okafogyott. 21-es szintén okafogyott. Nem, nem, a 21-esről szavaznunk kell mellette. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es, 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Így okafogyott, az az egyetlen szó, és 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27-es szóbeli módosító nélkül mellette ellene tartózkodás elfogadva. C. Kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 31-es mellette ellene. A 31-esről szavazzunk elektronikusan. 31-es tehát. Lezárom a szavazást elfogadva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk, név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Lezárom 18-3 irányban, és arányban, és ezzel áttérünk az utolsó szavazásunkra úrrá, az Európai Adatvédelmi Biztos. Egyes és hármas módosítók mellettük ellenünk tartózkodás elfogadva, döntés a mentesítésről elektronikus formában. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 19-3 arányban elfogadva. Állásfoglalás 4-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 7-es mellette, ellene ellenőrizzük a hetes számú módosítót. Nagy többség volt elnézést, 8-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 9, mellette ellene, tartózkodás elutasítva 10-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva 11-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 12-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as szóbeli módosító nélkül mellette ellene tartózkodás elfogadva. A kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. A libe módosítókról tudunk-e tömbben szavazni az összesről, a kettőtől a kilencesig mellettük? ellenük tartózkodás elfogadva. Ezzel a záró szavazáshoz jutottunk. Az állásfoglalásról név szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást 18 három arányban egy tartózkodás mellett. Itt is gratulálunk a jelentéstevőnek, és köszönjük a végzett munkát. So. Damit sind wir am Ende der Abstimmungen. Ezzel a szavazások végére értünk. Köszönöm a fegyelmezett munkát. Hétfőn még lesz a bizottsággal kapcsolatos szavazás, és azzal letudtuk a szavazásokat. Röviden megszakítanám az ülést, aztán folytatjuk az 59-es napirendi ponttal, tanulmány a vagyonkezelői alapok tárgyában. Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf nach einer kurzen Pause und rövid szünet után folytatjuk az 59-es rendi ponttal tanulmány az uniós vagyonkezelő alapok felügyeletéről. Itt van ez az Európai Tanulmányintézet, és uh, itt van körünkben, és Schmidt kollégánk a jelentéstevő, Nunes vagy Carriera kollégáknak szeretném megadni a szót, hogy mutassák be ezt a tanulmányt. Üdvözöljük Önöket itt a szakbizottságban. Ki szeretnék kezdeni? Carriera úr, tessék. Thank you very much, uh, Madam Chair. Um, good morning. Um... Jó reggelt kívánok, elnök asszony, és jó reggelt kívánok mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszönöm hogy megoszthatjuk önökkel a CEPS által készített tanulmányt. Ezt a feladatot a szakbizottságtól kaptuk, illetve a e, bizottság főigazgatósága finanszírozta. Egy nagyon is technikai, bonyolult, összetett témáról van szó. Will conduct my presentation together with my colleague, Jorge. Jorge kollégámmal együtt fogom bemutatni ezt a tanulmányt. Itt látható, hogy kik vettek részt ebben a tanulmányban, kik voltak a szerzők. Ez a tanulmány komparatív értékelést készít a vagyonkezelő alapok irányításáról, illetve ezeknek a munkáját vizsgálja meg, valamint a menekültügyi eszközt, amelyet Törökország számára készítettünk kész, amely Törökország számára állt föl, megvizsgáljuk a hozzáadott értéket, illetve hogy milyen jobb szabályozás képzelhető el. Megnézzük azt is, hogy az Európai Parlament, mint költségvetési hatóság milyen szerepet tölt be a vagyonkezelő alapok munkájában, illetve az alapjogi karta tekintetében is eh, elemezzük ezt az eszközt. Nem auditról van szó, nem is kvalitet, nem, tehát nem auditot végzünk, hanem egy minőségi adatelemzést. Megvizsgáljuk a jelenlegi finanszírozási struktúrák vezetését, irányítását. Erről készítünk egy elemzést. Nagyon röviden látható a metodológia. A kutatások mellett interjúkat készítünk, és nagyon hálásak vagyunk az Európai Bizottságnak, hogy lehetőséget adott számunkra, hogy tanuljunk a kihívásokból, a legfontosabb kérdésekből, és lássuk azt, hogy ezek a, az alapok hogyan működnek. Nagyon sokat tanultunk a nemzetközi szervezetektől, a civil szervezetektől is, amelyek közvetlenül részt vesznek a projektek megvalósításában. És volt egy fókuszcsoport eszmecsere itt Brüsszelben a legjobb gyakorlat kicserélése érdekében. Itt a tanulmány összefoglalja azt, hogy mely alapokat vizsgáltunk meg. Itt öt alap szerepel, a kolumbiai vagyonkezelő alap, valamint az afrikai migrációs alap, a törökországi menekültügyi eszköz, aztán az Európai Unió vagyonkezelő alap, eh, amelyet a szíriai válságra hoztak létre, és végül pedig a BEKU eh, vagyonkezelő alap. Nézzük, hogy mit vizsgáltunk részletesebben. Megvizsgáltuk azt, hogy ezek a különböző alapok, amelyek természetüket, eredetüket, összetételüket illetően nagyon is eredetei, eredetiek. Megnéztük, hogy ezeket hogyan hozták létre, illetve a pénzügyi rendelet 187. cikke lefekteti azon követelményeket, illetve körülményeket, amelyek alapján létre lehet hozni egy ilyen alapot. Az első a szükséghelyzet vagy vészhelyzet, egy vészhelyzet utáni állapot, vagy egy tematikus fellépés. Aztán kell, hogy legyen további hozzáadott érték, tehát a nemzeti szintű berendezkedés fölött kell, hogy legyen egy hozzáadott érték, ez egy nagyon fontos feltétel, hiszen ekkor hozható létre egy vagyonkezelő alap. Természetesen ezeket az alapokat rugalmasság jellemzi, amelynek megvannak előnyei, illetve hátrányai. Ezen kívül láthatóságot, vizibilitást biztosít. A válság időszakában jöttek létre, jó pár alap jött létre 2016 után a válságokra való reakcióként. Ezen kívül a érintett tagállamok politikai súlyjal vesznek ebben részt. A bizottság nagyon fontos szerepet tölt be ebben a folyamatban, illetve a tagállamok is, és a tanulmány egyik végkövetkeztetése az, hogy az Európai Parlament csak mellékes szerepet tölt be ebben a folyamatban. Fölmerül a kérdés, hogy az Európai Uniós vagyonkezelő alapja a legjobb eszköz egy-egy adott helyzetben, illetve van-e arra szükség, égető szükség, hogy egy ilyen alapot hozzanak létre. Tehát ezek a kérdések azok, amelyekre választ kell adni, és természetesen nagyon alapos, körültekintő tanulmányokra van szükség az Európai Parlament részvételével. A számvevőszékkel is interjút készítettünk, és ők egy jelentést adtak ki a beku vagyonkezelő alapra vonatkozóan. Arra jutottak, hogy ez megfelelő, ezen kívül javaslatot tettek a bizottság felé, miszerint elemezni kellene formálisabban is, hogy eleget tettek-e az alap létrehozására vonatkozó feltételeknek. Úgy tűnik, hogy az afrikai vagyonkezelő alap esetében nagy a kihívás, hiszen ezt egy szükséghelyzeti, vészhelyzeti alapként hoztak létre. A tanulmány fölteszi azt a kérdést, hogy milyen vészhelyzetről volt szó, tehát mi volt 2015-ben, Hogyha a földközi tengeri migrációs helyzetre gondolunk, akkor meg kell le kell szögezni, hogy Olaszország kapcsán ez már létezett korábban. Ezen kívül a migrációs kérdés kezelése vészhelyzetként nem egy megfelelő feltételezés, és a tanulmány akadémiai bizonyítékokat szolgáltat arra, hogy a migráció okainak kezelése nagyon fontos, de definíció szerint hosszú távú fellépést von maga után, nem pedig rövid távú intézkedést. Nézzük az irányítást, az elszámoltathatóságot. Itt ezen a grafikonon látható az, hogy hogyan irányítják, hogyan kezelik ezeket az alapokat. Ahogyan elmondtam, az Európai Parlament feladata az az, hogy részt vegyen a stratégiai tanácsüléseken, tehát őket meghívják, de az Európai Parlament nem mindig aknázta ki ezen lehetőségét. Az operatív bizottságok hoznak döntést az aktuális projektekről, és itt a tanulmányban fölmerül az a kérdés, hogy ezek a javaslatok hogyan születnek meg, illetve hogyan nyújtják be őket az operatív bizottság számára. Fölmerül a támogathatósági kritérium kérdése. Szerintünk ez egy nem teljesen átlátható folyamat, homályos, amely esetleg a kisebb civil szervezeteket elrettentheti. Ezen kívül a tanulmány arra is rámutat, hogy a tagállamok donorként lépnek föl, illetve a projektek megvalósítójaként, a kettő közötti különbség azonban nem mindig egyértelmű. Így megint fölmerül az érdek összeférhetetlenség kérdése. Ezt hogyan lehet elkerülni, illetve milyen mechanizmusokat kell latba vetni. Aztán, hogyha ismét visszatérünk a megfelelőség kérdéséhez, fölmerül a kérdés, hogy valóban a végrehajtó partnere a legjobb választás egy-egy projekt esetében. Aztán a tanulmány megvizsgálja a demokratikus elszámoltathatóságot, ennek hátterét az Európai Unió szerződések adják, az Európai Parlament ellenőrző szerepet tölt be. Megnézzük a elszámoltathatóság különböző összetételeit, és megnézzük azt is, hogy ex ante és ex post hogyan alakul az elszámoltathatóság. Arra a következtetésre jutunk, hogy az előzetes elszámoltathatóság esetében alacsony az ellenőrzés szintje, és az Európai Parlament nem kötelező érvényű állásfoglalást fogadhat el, azonban a célkitűzéseket, illetve a hatáskört nem változtathatja meg az új pénzügyi rendelet keretében lehetőség nyílik arra, hogy létrehozzunk ilyen vagyonkezelő alapokat, de talán meg kellene vizsgálni, hogy ez milyen körülmények között történik, hiszen itt nagyobb demokratikus ellenőrzést kellene biztosítani, összevetve a jelenlegi helyzettel. Az Európai Parlament megfigyelőként részt vesz a igazgató tanács ülésein, és most nincs hivatalos megfigyelői státusza, legalábbis az alapító okmányok alapján. Többen felvetették, hogy ez problematikus, és fontos lenne, hogy az Európai Parlament részt vegyen a stratégiai döntésekben. Ami pedig az utólagos ex post elszámoltathatóságot illeti, az Európai Parlament tájékoztatást kap, illetve a különböző projekteket, jelentéseket benyújtják az Európai Parlamentnek, és éves jelentést is kap a parlament. Részletekben nem szeretnék bocsátkozni, szeretnék azonban tájékoztatni mindenkit arról, hogy ez a tanulmány részletesen megvizsgálja a különböző végrehajtó felek által elvégzett munkát, megnézzük a prioritásukat, a tematikus prioritásukat, megnézzük, hogy mi, mi milyen finanszírozást kap, és talán a kérdések során a részleteket is bemutathatom, de ha megengedik, akkor egy példával élnék. A menekültügyi eszköz, törökországi menekültügyi eszköz, hivatalosan nem vagyonkezelő alap, de ez is tárgyát képezte a tanulmánynak, hiszen a a menekültügyi válság kapcsán hozták létre. Nos, nagyon érdekes eredményre jutottunk, hogyha megnézzük, hogy kik a végrehajtói ennek az alapnak, akkor azt látjuk, hogy nemzeti országos szervezetek, nagy többségben, valamint nemzetközi fejlesztési szervezetek, valamint kormányszervek. Az egyik legnagyobb kihívás az az, hogy hogyan érjük el, hogy megfelelő finanszírozást nyújtanak a kormányszervek, amelyek lehetővé teszik a civil szervezetek független munkáját, és ide tartozik a kritikus megfigyelés is. Egy érdekes jelentés készült a jelenlegi helyzetről Törökországban, illetve a jogállamisággal kapcsolatos kihívásokról, és arra a következtetésre jutottak, hogy bizony ilyen körülmények között nagyon nehéz biztosítani azt, hogy az alap eleget tud tenni a célkitűzéseinek, és valóban kapacitásépítésre fordítják ezeket a forrásokat. Az Európai Unió vagyonkezelő alap, az afrikai alap érdekes lehet, hiszen ezt is a menekültügyi válság kapcsán hozták létre. A migráció kezelésére összpontosít, különösen az észak-afrikai térséget illetően, és itt felmerül a kondicionalitás kérdése. Ennek az alapnak az egyik tulajdonsága az az, hogy a belügyminisztérium megközelítése belekerül a fejlesztési agendába, tehát olyan célkitűzéseket határoznak meg, miszerint a belügyminisztérium kontrollálja a migrációs kérdéseket, illetve a fejlesztési támogatást. Nos, megkérdőjeleztük ennek a megközelítésnek a helyességét. Aztán Etiópia, az egyik legnagyobb kedvezményezett, itt az Európai Unió egy közös migrációs és mobilitási célt oszt Etiópiával. A migráció ellenőrzésben fontos szerepet tölt be ez az ország. Nagyon röviden nézzük meg, hogy mik a következmények, a szakpolitikai következmények. A tanulmány szerint nagyon fontos megmutatni, hogy ezen alapok összekapcsolódnak az Európai Unió szakpolitikáihoz, ez pedig nagyon is ellentmondásos, és szerintünk az Európai Parlamentnek ezt meg kellene vizsgálnia. Az alapok eszközzé válnak az Európai Unió számára, hogy a külpolitikában érvényesítse az EU akaratát. Ahogyan korábban is mondtam, ezek segítségével a belügyminisztériumi agendákat próbálják megvalósítani külföldön az Európai Parlament részvétele nem kellő mértékű, ezért meg kell nézni, hogy a szerződések mit írnak elő, hogy hogyan járjunk el a migrációs politika, illetve a kül- külügy tekintetében. Nagyon is konkrét kihívásokat vet föl ez a kérdés, hogyha megnézzük, hogy egy alap létrehozásának hátterében a szükségkezet kell, hogy álljon. Vannak nem kötelező szerződéseken kívüli és költségvetésen kívüli eszközök. Azt, azt, azt jelenti az előbbi, hogy az Európai Parlament nem része a megbeszélésnek, például az EU partneri keretben Afrikával ez a helyzet. Itt vannak olyan politikai eszközök, melyeket elfogadunk a egyes afrikai országok kapcsolatban, a, a visszatérítés vagy a, a, a irreguláris migránsok visszaküldése tekintetében, amelyek nem legal, nem a kötelezőek, és az EU, az EU a szerződéseken kívül állnak. Ilyen például az EU-Törökország nyilatkozat is. Nem egy nemzetközi nyilat, ö, ö, megállapodás, még mindig a bíróság előtt van, meghatározandó, hogy pontosan mi a, mi, mi a státusz, ki a részesei jogilag. Ugyanakkor hozzákapcsolódik egy EU menekültügyi eszköz jelentős pénzeszközökkel, ami olyasmit hajt végre, amit pontosan nincs meghatározva, hogy, hogy mi is, és amelyek kapcsolatban a parlament kifejezte aggájait több alkalommal. Ez a migráció ős helyzet, kapcsolatos tanulmány felhívja a figyelmet, hogy nagyon körültekintőek kell legyünk azzal a célnal kapcsolatban, hogy a fejlesztés és szegélyeket a migráció csökkentésére használjunk. A, a, a szakirodalom szerint ez egy, egy rossz összefüggés, mindenképpen körültekintő vizsgálatot követel meg, mert az alapokokat kell kezelni a fejlesztéspolitikának, és ezt, ezt le kell választani a migráció ellenőrzéséről. Az, hogy az Európai Unió milliókat kínál Törökországnak például, hova vezeti ez az Európai Uniót? Nagyon sebezhetővé teszi az EU-t, olyan országok és kormányok akaratával szemben, mint Törökország, eh, EU-n belüli megoldásokat helyettesítve. Olyan országoknak adunk pénzt, mint Törökország, hogy elvégezze helyettünk a, a feladatokat, hát legalábbis demokratikus vitatárgya kell legyen. Most Jorge barátomnak adom meg a szót, aki ö, eh, tovább tárgyalja majd a kérdéseket. Köszönöm, hogy meghívtak. A többi trust alapból szerzett tapasztalatokat eh, beszélném meg az EU összefüggésében, bár az EU trust alapja nagyon különbözik ezektől, összevetve más intézményekkel. Nem vethető, tehát igazából össze más alapokkal, trust fundokkal. Ezek úgynevezett blending facilities részei voltak, ahol a tagállamok is adnak pénzt külügyi politikákban, és az EBB a Nemzetközi Fejlesztési Bankkal együtt beruházott fejlesztési célokba, kiterjesztve a, a finanszírozás alapját és a, a, a magáneszközöket is megmozgatva. Ez egy teljesen más dolog. Nem sok párhuzamot tudok meghúzni, megtalálni vele. Tehát nem sok közös vonás van, azon kívül, hogy nagyon jelentéskészítés átláthatóság ügyében mások, bár közös irodákat működtetnek, és némi koherenciára törekszenek, de na sok ezt összevetni valót, mint mondottam, nem találtam. We look at the United Nations and World Bank. Ha megnézzük az ENSZ meg a Világbank alapjait, azok nem összevethetőek ezzel. Sokkal több a donor, nincs olyan számok kérhetőségi fórum, mint az Európai Parlament például. A trust fundok problémája, amelyeket vizsgálunk, ezek politikai sürgősségi ügyekre reagáló, sajátságos okokból létrejött alapok. Aztán néhány tanulság megvon, levonható. A végrehajtás. Ha megnézzük a trust alapok, trust fundokat, valóságos gond az, hogy amikor egy ország pénzt ad az alapba, ezáltal közvetlen befolyás szerez, és nemzetközi szervezetek feje fölött működhet. És vannak olyan esetek, amikor egy ország azzal a feltétel ad csak a trust alapba pénzt, hogy ezt ők hajtassák végre. Tehát voltak éppen az ország az esetben saját céljait eh, próbálja követni, ezzel mint egy fogjul lejti a Trust Fund logóját, amögé bújva a saját érdekeit érvényesíti. A nemzetközi trust alapok monitoringja sajnos sokszor jó, jobb, de eh, nem összevethető azokra, azok az alapaikkel, amelyeket sürgősen hoztak létre egy, egy azonnali probléma megoldása érdekében égető gondok kezelése. Az is érdekes, hogy ezek egy portállal működnek. Ugye sokszor közös irodában működnek, amely koordinálja és ellenőrzi a munkafolyamatokat, a közös feladatok ellátását. Tehát ugyanakkor ez nagyon különböznek ezek a trasztalapok. És fontos a, ko- a koherencia fenntartása. of these trust funds because they seem úgy tűnik némelyik trust alap irányítását ugye ellenőrizve azt láttuk, hogy némelyik közvetlenül a követelményének megfelelően jött létre, de több koherencia kell. Tehát, hogy ugye a Kolumbia Trust alap esetében is meg lehet ezt vizsgálni. Aztán megvizsgáltunk másfajta trasszalapokat is. A legtöbb nemzetközi alap, meg az EU Blending Facility esetében is. Hogy milyen mechanizmus alapján működik. De a sürgősségi jellege létrejöttek különböznek, ezeknek van egy határideje, hogy meddig, amikor a sürgőség, sürgető ok elmúlik, Ugye erre vonatkozóan nincsenek persze szabályok. Nagyon nehéz összevetni itt is tehát ezeket. Uh, I, the buttons, okay, next one. Uh, should, I, should you take over? The final recommendations, okay. Uh, the, the first was... Ugye vannak -e ajánlások a, a fitness checkekről, hogy vajon a hatékonyság, relevancia, a koherencia, EU hozzáadott érték megvalósul-e. Ezeket lehet ellenőrizni. Ugye a, sür, a sürgősségi alapoknál is eljön az ide, amikor meg kell ülni, meg kell vizsgálni, mit végeztek, még ha gyorsan is jönnek létre, nem lehet a végtelenségig működtetni őket. A másik érdekes pont, Ugye sok esetben állandó problémákat igyekeznek orvosolni, és sokszor olyanokkal is foglalkoznak, amik a fejlesztési alap feladatába is tartoznak. De felmerül a kérdés, hogy jobban lehet ezt megoldani a sürgősségi alapban, mint a normál fejlesztési alapokban? Ez egy kérdés. a létrehozza, az alapot létrehozó megállapodásban kell legyen mindig egy záradék, amely kell, hogy vizsgálja, hogyan működik az adott szervezet. Ez világos. Vannak kérdéseink arról vonatkozóan is, hogy a delegált együttműködés, tagállamokban delegált együttműködés hogyan működik. Because the ET of prostitutes, because it's more in your area. So, yes, we basically recommend that the... Azt javasoljuk, hogy a létrehozó megalapodások nagyon kerültekintően meg kell határozzák a prioritási a priori preferenciákat, már előre a tagállamokkal együttműködésekkel, az előző ajánlásokkal összefüggésben. Ez egy, ez egy potenciális összeférhetetlenséget is hordozhat a tagállamok, mint donorok és tagállamok, mint végrehajtó szervek között, szerepek között. Ő érte ezt a mondott a kollégám nem értettem, hogy mi van benne, azért adtam át neki. A demokratikus számon kérhetőség tekintetében, ha az EU költségvetés számára létrejött rendszerben vannak olyan demokratikus folyamatok, amelyek kiterjednek a trust alapok létrehozására. Persze érthető a rugalmasság fontossága és a sürgőségekre adott gyors válasz igénye, ám nem szabad a demokratikus kérhetőség rovására menjen ez hosszú távon nem csak a külügyi cselekvésekben érintett alapokra igaz ez, ha a költségvetés nem tud finanszírozni, akkor sokszor a költségvetésen kívül eh, hoznak létre egy-egy mechanizmust, és ez kicsúszhat a demokratikus ellenőrzés alól. Felmerül ilyenkor a kérdés, hogy azért hoznak létre ilyen külső megoldást, mert nincs elég pénz a költségvetésben, mert nem lehet rá forrást találni, vagy inkább azért, mert igény van arra, hogy kívülálló legyen ez. Ezt a kérdést mindig fel kell tenni. Ha pusztán azért van ez, mert nincs elég pénz a költségvetésben, vagy vajon inkább az a cél, hogy a demokratikus struktúrákon kívül működjön? Kiegészítve ezt a gondolatot, ez a menedzsment költségére is igaz, amelyekről a tanulmány részletesen szól. Nem mindig világos, hogy a, a menedzsment struktúrák költséghatékonysága milyen. Hogy a négyes pontot kiegészítsem, ezt közbeszúrtam. Have you finished? By have. Befejezték? Slides recommendations. Uh, why has it, have I lost it? Ah, here. Természetesen vissza szeretnék majd térni az eljárásokra, illetve az ellenőrzést, megemlítettük a jóváhagyást, aztán a tanulmányban foglalkozunk az Európai Parlament jogaival, hogy a döntéshozatalban mennyire vesznek részt, tehát gondolok itt az operatív bizottságokra. Természetesen ez a végrehajtói szerv, ez másik szint. Kérdés azonban, hogy az Európai Parlament milyen tájékoztatást kap. És természetesen itt az intézmény közé egyensúly elve merül föl, a demokratikus elszámoltathatóság elve, és természetesen ennek a hátterében a szerződés áll. A vészhelyzeti vagyonkezelő alap létrehozásakor a szerződésben szereplő kitételek kérdőjeleződnek meg, illetve ezek alapján próbálunk eljárni. Beszéltünk korábban a törökországi eszköz esetében arról, hogy hogyan lehet értékelni a jogállamiságot, illetve az alapvető jogok érvényességét, érvényesülését, valamit hogyan lehet ezt összevetni az alapvető célkitűzéssel, a vészhelyzetre való reagálással. A végrehajtó intézmény feladata, hogy független civil szervezetekkel működjenek együtt, hogyan lehet garantálni azt, hogy nem érvényesülnek olyan preferenciák, amelyek nem felelnek meg az Európai Unió szándékainak. Aztán, hogyha megnézzük a többi alapot, akkor a következő ajánlást fogalmazzuk meg, ez pedig az, hogy egy EUTF irodát kellene létrehozni, és koherensebb együttműködést biztosítani. Tehát megvizsgáljuk a többi vagyonkezelő alapot világszerte, és látjuk, hogy vannak ilyen egységes portálok, egyablakos rendszerek, tehát van ilyen a, a világon, ezt a mintát kellene követni az Európai Unióban. A végkövetkeztetéseket látják a fólián. Nagyon fontos, hogy a szerződések elvével összhangban legyenek a célkitűzések, ez a legfontosabb. A tanulmányban fölvetjük ezt a kérdést és Nagyon sok olyan alap, amely vészhelyzetre reagál, migrációra, az afrikai alap például, összekeverik a belügyminisztérium célkitűzéseit és a fejlesztési célkitűzéseket, tehát itt összemosódnak a határok, az ilyen jellegű érdekek bekúsznak a fejlesztési politikába, és ez bizony az ENSZ szintjén is aggályokat vet föl. Meg kell vizsgálni a probléma hátterét, a probléma okát. Különböző aspektusok keverednek, és tudjuk a nemzetközi fejlesztési gyakorlatból, hogy ha a fejlesztési támogatást bizonyos kondicionalitásokhoz kötjük, akkor ez nagyon is megkérdőjelezhető. Fontos, hogy a saját elveinkkel következetesek legyünk. A demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok érvényesülése valóban megvalósuljon, amikor harmadik országokkal együttműködünk. és ezzel megköszönöm a figyelmüket. Yeah, yeah, I can't. Any more? Is that it? Akkor itt a vége? Köszönjük szépen! Először is köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk, köszönjük szépen, hogy bemutatták a tanulmányt, nagyon köszönjük az ajánlásokat, hiszen mindig is nagyon jó az, hogyha a tanulmány végén összefoglalóként ajánlásokat fogalmaznak meg. Most pedig a jelentéstevőnek adom meg a szót. Ja, herzlichen Dank. Nagyon köszönöm. Ismerem a tanulmányt, olvastam. Ha első ízben hallottam volna, most kicsit kétségbe lennék esve. Nagyon sok információt tartalmazott tanulságot ez a tanulmány, és nagyon nyugtalanító is volt egyben. Mindig is nagyon támogattam ezt a, ezeket az alapokat, egy gyors, nem bürokratikus segítséget nyújthat, ami szerintem tulajdonképpen nagyon fontos, de ezek a felismerések és következtetések, amelyeket a tanulmány levon, mégis erőteljesen kétségben mondják a Trust Fund koncepcióját köszönetet mondok önöknek, és néhány dolgot szeretnék megismételni, amelyeket itt elmondtak a tanulmány szerzői, mert ezeket nagyon fontosnak tartom. Ezen vagyonalapok létrehozásának oka ugye a rugalmasság és a gyorsabb forrás folyósítás Ugyanakkor kérdés az, hogy mit adunk fel ennek érdekében, amikor is a demokratikus ellenőrzésről és elszámoltathatósági kötelezettségről van szó. Amit különösen ijesztőnek találok, az az, hogy ezeket az új vagyonkezelő alapokat a gyorsaság, a rugalmasság címszavaival adják el nekünk, úgymond, de még azt sem lehet egyértelműen bizonyítani, hogy a végrehajtásuk gyorsabban zajlik, mint más szabályos politikai eszközök vagy alapok esetében. Ezen kívül fel kell még tennünk itt egy további fontos kérdést, mennyire fontos a külpolitikában stratégiai szempontból fellépni, hogyha ezzel egy időben a polgárok kamarájának, a parlamentnek, a demokratikus kontroll fórumának a szerepét ennyire megkerülik ezáltal. Ugye itt érdekkonfliktusok merültek fel, ez egy nagyon sős problémát jelent a trust fundok esetében. A döntést a bizottság és a tagállamok hozzák meg, a tagállamokat oda vonzák, hogy vegyenek részt pénzügyileg ezekben az alapokban, mert a projekt kiválasztásba beleszólhatnak. És ez önkényes projekt kiválasztáshoz vezethet. A projektkiválasztás jelentős nehézségekbe ütközik, ezáltal mennyire függetlenek a tagállamok, és valóban azokat a projekteket választják -e ki, amelyek a legnagyobb hozzáadott értékeljenek. Hát ezt illetően igencsak szkeptikus vagyok. Aztán itt a menedzsment költségekről is hallhattunk, ezek nagyon tekintélyesek, tehát költséghatékonyságról szólni szerintem itt, hát én ezt teljes mértékben elutasítanám. A bizottság kötelezettséget vállalt a vagyonkezelői alapok létrehozásának felülvizsgálatára, azok fűtami deje alatt, hogy a feltételek valóban teljesülnek-e, és hozzáadott értéket kell felismerni a nemzet és uniós eszközökön túlmenően ezek esetében. Most felvetném a kérdést, hogy a bizottság ezen elemzése még mindig nem született meg, illetve nincs erre vonatkozó eljárás informális belső feljegyzések vannak, megbeszélések, és mikor lép ezek helyébe egy egyértelmű eljárás? Ez lenne a kérdésem. Ugye itt a jobb rugalmasság és láthatóság, az EU láthatóság a külpolitikában is felmerült. Kérdés az, hogy ezt a láthatóságot egyáltalán hogyan akarják biztosítani? össze kell ö, gyűjteni az összes információt a trust fundokra vonatkozóan, hogy a polgárok egyáltalán tudják, hogy léteznek ezek a vagyonkezelői alapok. És ami különösen zavar, az Európai Parlament ellenőrző funkcióinak következetes megkerülése. A vagyonkezelői alapok esetében ezek folyt megvitatása mellett szól a bizottság és a tagállamok érdeke, ugyanakkor a parlament szerepét sem szabad itt figyelmen kívül hagyni, hiszen a kiadások indoklásáról van szó, mert ezekkel kapcsolatosan egyébként nincs semmiféle demokratikus ellenőrzés. A board meetingeknél az EP jelen lehet, noha nincs hivatalos megfigyelői státusza. Ez az évi e történetre emlékeztet engem némileg. Szerintem nagyon jó lenne, hogyha ezeket az üléseket nem a Strasburgi ülésszakok alatt vagy pénteken tartanák, vagy olyan helyeken, mint Bangui vagy Bogota, mert ez az Európai Parlament számára nem könnyíti meg a megfigyelő kiküldését. Aztán aggasztó az a tény is, hogy a tagállamok a végrehajtó ügynökségeknél képviselve, van, képviselve vannak a projektkiválasztásnál, például a Béko alapnál ez volt a helyzet, ahol is Németország és Franciaország képviselve volt, illetve képviselőket küldött a projektkiválasztó bizottságba. A Kolumbia vagyonkezelői alapok esetében a tanulmány szerint Spanyolország Oroszország avatkozott be, ugyanakkor az afrikai vagyon közelő alapot a bizottság kérte, követelte. Itt hogyan lehet egyáltalán azt biztosítani, hogy nem jönnek létre újabb és újabb vagyon közelői alapok, mert egy adott ország úgy véli, hogy a saját érdekeit az EU külpolitikai intervenciója révén óhajtja képviselni. A projekt kiválasztás esetében is látok nehézségeket, Itt az illetékes bizottságokra vonatkozó szabályok elfogadása nem világos, nem világos, hogy ezeket hogyan alakították ki, hogyan választják ki a projekteket. Tehát rengeteg kérdés vetődik fel, és a tanulmány olvasása után még inkább nyitottak számomra ezek a kérdések. Ugye itt a tagállami források kérdése is felmerül, hogy valaki ugye forrásokat tesz be az alapba, és aztán beleszólhat a projekt kiválasztásába. Hol rejlik tulajdonképpen ezen vagyonkezelői alapok hozzáadott értéke? Ugye itt rugalmasságra lenne szükség, de hát ez nem működik a gyakorlatban. És a többi területen fennálló pénzügyi eszközök esetében is az egyetlen nyilvánvaló hozzáadott érték az, hogy az adott tagállam a saját projektjeit tudja finanszírozni, és saját ügynökségein keresztül hagyja ezeket végre. Van egyáltalán értelmük ezeknek a vagyonközelői alapoknak? A tanulmány szerint a bizottság és a tagállamok gyorsabban és rugalmasabban akarják elkölteni a forrásokat. Szerintem erre volt szüksége, szükséges volt a múltban, ugyanakkor jelenleg most miféle szükséghelyzet áll fenn, amely keretében ezek a pénzügyi eszközök a helyesek hogyha az Európai Parlament, mint ellenőrző hatóság hatásköreit annyira megkerülik, mint ahogy nyilvánvalóan ez a helyzet. Az árnyékjelentés tevőknek szeretném talán továbbadni a szót, de sokan közülük nincsenek itt jelen, úgyhogy ezekkel az észrevételekkel zárnám. Köszönöm. No, we are a little bit thin on the ground. Igen, kicsit kevesen vagyunk sajnos, de köszönjük a megjegyzéseket, és azt hiszem, hogy egy pár percben a bizottságnak is lehetőséget kell adnunk arra, hogy reagáljanak a tanulmányban felvetett gondolatokra, de Előtte Zeller úr kap szót. Ja, vielen Dank, Köszönöm, Derek. Nagyon hálás vagyok a tanulmány szerzőjének. Sajnos az összes fenntartásom és gyanúm, amelyeket már korábban megfogalmaztam a vagyonkezelői alapokkal szemben, teljes mértékben megerősítésre kerültek ebben a tanulmányban. A vagyonkezelői alapok számomra eszközök arra, hogy az Európai Parlament ellenőrzési jogköreit továbbra is megkerüljék, ahogy látjuk az Európai Fejlesztési Alap esetében is, és mindaz, amire ígéretet tettek, és melyben egyes kollégák úgy tűnik, hogy bíztak, az sajnos nem valósult meg. Tehát itt van ez az afrikai szükséghelyzeti alap például, ez a tagállamok döntése volt, hogy ez létrejöjjön Lavelettában. A menekült válság miatt gyors intézkedéseket akartak hozni, hogy a migrációs nyomást kezelni lehessen. Tehát ez 2015 óta létezik, aztán a Lampedusai tragikus szerencsétlenség is a közvélemény elé került, mert hamarabb is létre lehetett volna hozni. De vészhelyzetet ezen vagyonkezelő alap esetében már nem láthatunk. 2016-ban alapították, és aztán plusz forrásokat vonzottak be. 90%-át az FA-ból táplálták be ebbe az alapba, és költségvetési sorokból, az általános költségvetésből 10%-ot tesznek ki. Az egyes tagállamok hozzájárulásai Norvégia és Svájc is ide tartoznak. Ugyanakkor tagállamok hozzájárulásaikkal azokat a fejlesztési projekteket akarják végrehajtani, amelyeket amelyekhez már korábban kötődtek pénzügyileg. Az Európai Fejlesztési Alap esetében, meg a fejlesztés, fejlesztés politikai források esetében az általános költségvetésből mindig elhangzott, hogy ezek hosszú távú programok, céljuk az, hogy bizonyos régiókban, országokban a fejlesztést ösztönözzék. Most itt hirtelen milliárdokat lehet kivenni ezekből a hosszú távon ható programokból, és ez már felveti a kérdést, hogy ezek a programok olyan elhibázottak voltak, vagy nem indultak be, vagy esetleg már régen át kellett volna ezeket alakítani, és most ezeket a e, forrásokat ebbe a vagyonkezelői alapba táplálják be, hogy a migrációs nyomásra reagálni lehessen. Ugyanakkor két év elteltével, miután létrejött ez az alap, csak most van a szerződéskötés szakasza, és szinte 50%-a ezen alapból a forrásoknak a tagállamok fejlesztési ügynökségeibe folyik vissza, nem tudjuk, hogy ezzel mit kezdenek, vagy más nemzetközi szervezetekhez kerülnek ezek a források, amelyek szintén a mi ellenőrzésünk körén kívül esnek, teljes mértékben abszurdnak tartom, tehát mindezt értem a civil szervezetek képviselőit azon országokból, amelyeknek tulajdonképpen segítenünk kellene. Ugye 2015-ben volt egy csúcs, ahol is az EU összes állam, állam és kormányfője kötelezte magát, hogy segítenek, és miért nem látunk mindebből a helyszínen két-három év elteltével semmit? Tehát itt Ez egy tovább bizonyíték arra, hogy az európai fejlesztési politika egyfajta saját igényeket kielégítő mechanizmus, és a fejlesztési politika öncélúvá vált. A helyszínen az adott országokban, amit fejleszteni szeretnénk, ott egész más válaszokat igényelnek, mint amiket mi megpróbálunk adni az adott problémákra. Hát én némileg nem is találom a megfelelő szavakat. Hát ez az tanulmány okán megerősödtem azon meggyőződésemben, hogy itt egy elvi, egy alapvető vitát kell lefolytatni, azt illetően, hogy hogyan is kezeljük ezt a kérdést. Itt célokat fogalmazunk meg, és aztán valahol a bürokrácia útvesztőiben eltűnnek ezek a célok. És amit megpróbáltunk ösztönözni a fejlesztési politikánk révén, azaz azt, hogy az ottani embereknek a helyszínen segítsünk, és a demokráciát, az emberi jogokat erősítsük a helyszínen, helyszínen, hát az sajnos kevéssé valósul meg, és csupán bürokratikus mechanizmusok céljaira fordítódnak ezek a források, egyfajta öncélú dolog keretében. Remélem, hogy a tanulmány hozzájárul ahhoz, hogy előre vigye ezt a vitát, és a fejlesztési politika céljait is át fogjuk vizsgálni. Az Európai Fejlesztési Alap esetében például az volt a cél, hogy a kotonói megállapodás keretében az EU-AKC közösség keretében képviselt országok viszonyait szabályozzuk. Most ezt a feladatot átadtuk úgymond a vagyonkezelői alapoknak, és az észak-afrikai országok is, vagy más országok rendelkezésre lehet ezeket a forrásokat bocsájtani. Az a kérdés, hogy hogyan illeszkedik-e két terület egymáshoz, ez is egy olyan kérdés, ami felmerülhet. Elég sok információt kaptunk tehát, hogy lefolytassuk ezt a vitát, mely információkat a tanulmány szolgáltatott számunkra, meg kell ejtenünk ezt a vitát. Köszönöm. Okay, thank you, Mr. Köszönöm, Szeller úr. Mostan eljött ide annak, hogy megadjuk a szót a bizottságbeli kollégáknak. Hárman jelentkeztek, Ferran asszony, Montessi asszony Defkótól és a külügyi szolgálattól is van egy kollega, Szerebre Gandhi úr. Ferran asszony kezdhetné, talán ha itt van, parancsoljon. Merci beaucoup. Je vais commencer. Én a DEFCO képviseletében jöttem, Montessi asszonynak hívnak. Köszönetet mondok a képviselőknek, a tanácsadóknak ezért az eszmecseréért. Sajnos nagyon kevés időnk van a kérdések kiterjedtségéhez képest, ezért ahogyan a jelentéstől is említette, szerintem más alkalmakra is szükség lenne, hogy párbeszédet folytassunk, bemutassuk azon munka eredményét, eredményeit, amely jelenleg zajlik. Hogy ne frusztráltan hagyjuk el ezt a termet, hogy nem volt elégséges idő a vitára, illetve nem volt elégséges idő az összes kérdés megválaszolására. A tanácsadóknak szeretnék köszönetet mondani ezért az előkészítő munkáért, és ők elmondták, hogy ez nem egy audit. Az auditok keretében a bizottságnak hatásköre van arra, hogy reagáljon, hogy konkrét eredményeket hozzon. Sajnos most nem ez volt a helyzet, elismerem. Tehát, hogy a bizottságnak volt lehetősége arra, hogy válaszoljon a kérdésekre, és az előkészítés szakaszában pár folytasson. Sajnos nem volt lehetőségünk arra, hogy hozzáférjünk ezekhez a következtetésekhez, sem pedig arra, hogy ténybeli korrekciós elemeket szolgáltassunk a tanulmányhoz. Ha tehát a parlament kívánatosnak tartja a bizottság legalább a ténybeli hibákat szeretnék korrigálni, amelyek ebben a tanulmányban szerebe, szerepelnek. Gyorsan próbálok választani, válaszolni bizonyos kulcsfontosságú témákra, amelyek itt felvetődtek. Remélem, hogy lesz lehetőség ezekre visszatérni még a következő eljárás folyamán, amelyet a parlament beindít majd a következő viták folyamán. Azt is sajnálatosnak tartjuk, hogy a tanulmány nem vette figyelembe azokat az adatokat, amelyek a 2017-es vitára vonatkoznak, és ezek megmutatják, hogy itt fontos előre lépések történtek. Tehát itt végrehajtási jelentésekről és információkról van szó, amelyek az adott honlapon már hozzáférhetőek az interneten. Általános nézőpontból tekintve szeretnék köszönetet mondani a tanácsadóknak, mert akik következtetése szerint ezen vagyonkezelői alapok fontos eszközök a fenntartató fejlődés céljainak megvalósítására. Ezen célok széleskörű egyetértésre találnak az Európai Parlamenttel is. Természetesen a tanulmány azt mutatja be, hogy itt nagyon különbözőek ezek a vagyonkezelői alapok. Ez teljes mértékben normális, mert a 187-es cikkben, a költségvetési rendeletben szerepel az, hogy többféle vagyonkezelői alapot létre lehet hozni, és minden egyes vagyonkezelői alap specifikus igényeknek, céloknak felel meg, amelyeket az adott alap létrehozását célzó okar, okiratban szerepeltetnek. A vagyonkezelői alapok közös pontja, amely a költségvetési rendeletben szerepel, az az, hogy bizonyos hozzáadott értéket kell, hogy teremtsenek ezek az alapok. Bizonyos vagyonkezelői alapok esetében nehéz ezt a tanácsadók szerint igazolni, hogy létezik ez a hozzáadott érték, hogy itt bizonyos politikai láthatóságról van szó, és nem ö, történnek megkettőzések más pénzügyi eszközökkel. Tehát minden egyes vagyonkezelői alap ugye ezen közös pontokon túlmenően sajátságos politikai céloknak felel meg, sajátságos szakpolitikáknak, amelyek a sajátjaik. Talán a különböző kommentárokat összefognám itt az ajánlások vonatkozásában. Nézzük meg az első ajánlást, amely a jobb jogalkotás kapcsolatos keret alkalmazását ösztönzi a vagyonkezelői alapok létrehozásakor. Ugye ez a jobb jogalkotás, ez a jogalkotási aktusokon alapul. A vagyonkezelői alapok olyan alapok, amelyeknek specifikus céloknak kell megfelelniük, és az Európai Bizottságnak garantálnia kell, hogy végrehajtásukat a jó pénzügyi gazdálkodás, átláthatóság, hatékonyság, arányosság, megkülönböztetés mentesség jegyében hajtják végre. Erre vállal kötelezettséget az Európai Bizottság, és remélem lesz alkalmunk arra, hogy megmutassuk, hogy a vagyonkezelői alapok összességénél Persze itt most nem tudok részletesen szólni minden egyes alapról, tehát az összes alapnál megpróbáljuk tiszteletben tartani a jó pénzügyi kormányzás alapelveit. Ami pedig az egyes alapok létrehozását illeti, nos, ez egy olyan dolog, amely a komitológia keretében valósul meg. A komitológia esetében persze a parlamentnek megvan a saját hatásköre. Azt hiszem, hogy egyes ajánlások, itt van például az ötös számú, vagy akár a hetes, azt célozzák, hogy a parlament ezen jogköre vagy hatásköre megvalósuljon. Szeretném kiemelni, hogy az Európai Parlament szerepe olyan dolog az Európai Bizottság számára, amely foglalkoztatott minket a különböző vagyonkezelői alapok létrehozásakor, és az Európai Bizottság mindig is készen állt arra, hogy választ adjon az összes kérdésre, és mindig kifejeztük hajlandóságunkat, hogy a különböző bizottságokban bemutassuk az éppen zajló munkát az adott vagyonkezelői alap vonatkozásában. Tehát több ízben volt alkalom arra, hogy ezeket a tartalmakat, célokat, eredményeket az egyes vagyonkezelői alapok esetében bemutassuk. Sokkal több jelentést is készítettünk, mint például a feb kezelését illetően. Tehát nagyon kedvező volt a mi magatartásunk ezt illetően, és szeretném önöket biztosítani, hogy most, amikor a költségvetési rendelet változtatott a parlament szerepén, most ugye a parlamentnek sokkal meghatározóbb szerepe van, a tematikus vagyonkezelői alapok esetében hozzájárulását kell, hogy adja, a szükséghelyzeti alapok esetében pedig egy előzetes konzultációs joggal rendelkezik a parlament. De már most szeretném kifejezni az Európai Bizottság azon szándékát, hogy meghagyja a parlament beavatkozási jogát, és mindig tájékoztatjuk önöket a vagyonkezelői alapok működéséről. Ezt javas, ezért javasoltuk a parlamentnek, hogy lásson el megfigyelői szerepet az igazgató tanácsokban. Tudom, hogy voltak bizonyos nehézségek az Európai Parlament jelenlétének biztosításában az igazgató tanácsokban, ezt a jelentéstevő asszony is megemlítette, akár az időpontok, akár a helyszínek megválasztása okán, és megpróbáljuk nem pénteken tartani ezeket az üléseket, ugye ez nehézséget okoz a parlament számára, és amennyiben úgy döntenénk, hogy ezeket az igazgató tanácsi üléseket afrikai országokban tartanánk, ami ugye lehetővé teszi, hogy partnerországaink magukénak érezzék ezeket a témákat, akkor természetesen videokonferencia keretében tudjuk biztosítani az Európai Parlament jelenlétét is, ugye megfigyelői státuszban. Minden szeretném hozzáfűzni, hogy még egyszer biztosítottuk ezt a kommunikációs jelenlétet. Tehát itt egy beszámolást uh, valósítunk meg a parlament irányában, minden egyes vagyonkezelői alap végrehajtásáról. Van egy éves jelentésünk, minden egyes vagyonkezelői alapról, a teljesítésről, az adott ügy előrehaladásáról, a könyvelésről, és persze készek vagyunk arra, hogy válaszoljunk, sőt, örömmel mutatom be, a végrehajtási jelentést az afrikai vagyonkezelő alaptárgyában. Úgy tűnik, hogy ez aggasztja leginkább a parlamenti képviselőket. Aztán van egy pénzügyi beszámoló, egy fél évente készített beszámoló, és ezt is közöljük a parlamenttel. A parlamentnek tehát nagyon fontos hatáskörei vannak, és még egyszer szeretném pontosítani, hogy a vagyon kezelői alapot donátorok támogatásával, vagy olyan eszközök támogatásával hozzuk létre, amelyeket a bizottság kezel. Még egyszer szeretném kiemelni azt a tényt, hogy amikor a különböző pénzügyi eszközöket áthelyezik az alapba, akkor persze van a bizottságnak egy kötelezettsége, hogy biztosítsuk a különböző célok tiszteletben tartását, mely célok a finanszírozási eszközökhöz kapcsolódnak, vagy költségvetési sorokhoz. Tehát a bizottság kész arra, hogy még elmélyültebb elemzést készítsen a parlament részére, hogy a parlament hatás köreinek érvényesülését biztosítsa ezen pénzügyi eszközök vonatkozásában. Még egy pont. A kettes ajánlással kapcsolatosan az afrikai vagyonkezelői alap kapcsán kérez pontosítást, illetve a tematikus és szükség helyzeti vagyonkezelői alapokra kérdez rá. Itt szeretném még egyszer kiemelni, hogy amikor az afrikai szükséghelyzeti alapot létrehoztuk, akkor ne feledkezzünk meg arról, hogy a versek erős közepén voltunk a száheli régió, illetve a nagy tavak régiójának stabilitásra forgott kockán. A Boko Haram válság volt ez. A parlament érzékenységet több ízben kifejezésre juttatta ezzel kapcsolatosan, tehát ez egy határokon átnyúló válság volt terrorista támadásokkal a Szaheli övezet északi részében. Tehát mielőtt kirobbant volna a migráns válság, a vagyonkezelő alap létrehozását már javasoltuk, hogy ezen biztonsági válságra reagálni tudjunk a száheli övezetben, illetve a csádi tavak régiójában melyeket a Boko Haram terrorista támadásai sújtottak. Tény az, hogy amikor ezen vagyonkezelői alapot javasoltuk, akkor ugye már kialakult a, a migráns válság is. A körülmények tehát indokolták, hogy létrehozzuk ezt a vagyonkezelői alapot Lavalettában, a migrációval foglalkozó konferencia keretében. A migráció tett része ezen vagyonkezelői alapcéljainak, ugyanakkor a kulcs célja ezen afrikai vagyonkezelő alapnak sokrétű, ugye az egyik cél az, hogy a stabilitást biztosítsuk a száheli övezetben, illetve a csádi régiójában, ugyanakkor az is cél, hogy hozzájáruljunk a migráció mélyebb okainak leküzdéséhez, és támogassuk valamennyi migránst a migráns útvonalak mentén, életeket mentsünk, biztosítsuk a visszatérést, és támogassuk az otthonukat elhagyni kényszerült, tehát menekült személyeket ebben a zónában. Tehát ez egy nagyon sokrétű cél, nem csupán egy specifikus témához kapcsolódik, többféle téma merül itt fel, és itt ez egy szükség helyzet, amely a szaheli övezetet, illetve a Csárdi tavak régióját jellemezte. Megragadnám a lehetőséget arra, hogy reagáljak még valamire, amelyet szintén megemlített a konzultáns cég, illetve a jelentéstevő, ez pedig a belügyek, az elnök pedig félbe szakítja a felszorolót arra kérvén, hogy kettő percben zárja le felszólalását, hogy lehetőségünk legyen meghallgatni a többi bizottsági jelenlevő szemét is. Rendben, elnézést kérek, hogy ilyen hosszan szóltam, de nagyon fontos ez a téma. E, elnök, igen, szerintem másoknak is lehetőséget kellene biztosítani, hogy szóljanak. Tehát hangsúlyozni kívánom, hogy a vagyon, vagyonkezelő alapok lehetőséget nyitottak arra, hogy mintegy ezer embernek segítséget nyújtsanak, illetve megmentsék életüket, valamint 13 ezer ember élt nagyon is kiszolgáltatott helyzetben Líbia térségében, nagy segítséget nyújtott ez az alap nem az a célja, hogy kiutasítsuk a, a menekülteket vagy a migránsokat, hanem hogy segítséget nyújtsunk a migrációs áramlat kezelésében, illetve az illegális kereskedelemnek véget vessünk. Köszönöm szépen. Még egy nagyon fontos elemre szeretném fölhívni a figyelmet. Ez a négyes és a hatos ajánlás, valamint a hármas, amely a civil szervezetek szerepére hívja föl a figyelmet. Valóban a különböző vagyonkezelő alapok alapít, alapító okirata az, amire oda kell figyelnünk, hiszen ez alapján működnek ezek az ügynökségek, illetve ezek az alapok. Fontos a hozzáadott érték, ahogy ezt hangsúlyoztuk többször, tehát, hogy konkrétabban dolgozhassunk együtt, kihasználva a szaktudást, a szakértelmet, az eddigi tapasztalatokat. Összevessük tehát a különböző országok tapasztalatait, és gyorsabban, hatékonyabban tudjunk fellépni a különböző országban, országokban. És ezért is nagyon fontos az ügynökség szerepe, hiszen nagyon jól látható, hogy egyenlő mértékben osztjuk meg a munkát, a civil szervezetek, a nem kormányszervek, az ügynökség, illetve az ENSZ szervezetei között. Ezek a szervezetek különböző civil szervezetekkel is együttműködnek időnként. Aztán fölmerült az érdek összeférhetetlenség kérdése. Valóban nagyon fontos ezt elkerülni, ezért megfigyelőkkel dolgozunk, és ők azonban az operatív bizottság munkájában aktívan nem vesznek részt, tehát nem szavazhatnak. Nos, azt hiszem, most akkor át is adom a szót a kollégának, hogy összefoglalhassa az alapokra vonatkozó gondolatainkat. Talán még, hogyha megengedik, akkor a kilences ajánlásról is szólnék de l'ensemble des fonds, je crois que je voudrais souligner les... Hangsúlyozni kell, hogy mennyire fontos az, hogy különböző alapok létezzenek, és mindegyik alapot a megfelelő földrajzi területen kezeljék. Nagyon fontos azonban a koherencia, a kiegészítő jelleg, a szinergia, az együttműködés a többi eszközzel, és nagyon fontos, hogy át, elkerüljük az átfedéseket és természetesen az elnök pedig félbeszólt. Köszönöm. Kérem, adja meg a kollégának a szót, hogy hozzászólhassanak ők is. Thank you, Miriam Köszönöm Miriam Firjám a Dizsinértől. Nagyon sok minden elhangzott, és mindent alá is írok, amit mondta az asszony mondott. Különösen a hozzáadott értékét az EU Trust alapoknak. Sajnáljuk, hogy ezek nem jelent meg a tanulmányban hozzászólásomban a törökországi menekültekre vonatkozó eszközre koncentrálnék. Ahogy a tanulmány helyesen rámutat, ez nem egy trust fund, bár a jelentés egyes részei félrevezetőek e tekintetben. Itt mi is szeretnénk írásban majd hozzászólni, világosát téve, hogy tényszerű hibákat javítsunk a jelentésben. Négy kommentárom van a a törökországi eszközzel kapcsolatban. Az első a kapcsolatok az egyes szakpolitikai napirend között. Elég kemény szavak hangzottak el ma reggel ebben a házban, hogy ez egy plusz szerződés, egyezmény volna. Hát a jogi alapok alapján, a bizottsági döntés alapján 2015 november 22-i bizottsági döntés alapján létre, a, kétszer, a szerződések 2010-es 14-es cikk alapján jött létre ez a döntés, amely megengedi az EU-s tagállamok közötti ko- koordinációt fejlesztési és humanitárius segítségnyújtási témákban. Ez az általános jogi kerete ennek a dolognak, tehát És ennyiben ez részben más, mint a Trust alap, ez egy, inkább egy koordinációs platform és a végrehajtási döntések a normál komitológiai eljárásban születnek, az a végrehajtási eszközökben. Az eszköz fő végrehajtási eszköze a Humanitarian Assistance és a előcsatlakozási eszköz. A szíriai válságra a vonatkozó eszköz is alkalmazható végrehajtási eszközként. De azt nem írjuk alá, azt a feltételezést nem támogathatjuk, hogy az eszköz létrejötte az EU költségvetés integritását alásná, vagy megkerülni a komitológiai eljárás folyamatát. Tehát az egyes végletes eszköz tekintetében éppen ellenkező helyzet. Itt két milliárd eurós tagállami hozzájárulás bekerül a költségvetésbe és ezt a két milliárdos EU tagállami hozzájárulást a, az EU költségvetés felügyeleti eljárása alá helyezi. Tehát ez a parlamenti felügyeletét erősíti ennek az eszköznek. A parlament az irányító bizottság révén is biztosítja az, hogy ez megvalósuljon, és persze úgy szervezzük ennek üléseit, hogy a parlamenti megfigyelő is könnyebben részt vehessen rajta, mint az előző. Annál ténynél fogva, hogy a tagállami befizetések így bekerülnek az EU költségvetésbe, az is megvalósul, hogy az eszköz teljes összege, a 3 milliárd összeg a megfelelő eljárásban valósul meg, csak úgy, mint a többi eszköz esetében. A bizottság havi jelentéseket készít az eszközpénzügyi végrehajtásáról. Még egy gondolat, amely elhangzott a tagállamok, tagállami ügynökségek szerepéről szólt. Montezi asszony a, a kamatok tekintetében. Ugye a, a, el kell döntjük, hogy a, a projektek végrehajtása mikor a legaktuálisabb. NGO-kkal együttműködve tesszük ezt, mert ők a legjobb végrehajtók, ám vannak olyan esetek, amelyek nem tehetőek át NGO-k végrehajtásába. Például infrastruktúrás projekteket nem lehet. Tehát a tagállami ügynökségek például Törökország iskola vagy kórház esetében viszont nagyon jó, meg a legmegfelelőbb partnerek. Tehát az objektív kritériumok alapján történtek a döntések ezen ügynökségek esetében, és mivel a komitológiai eljárás alapján válogatták ki ezeket a projekteket, különösen akkor, amikor a előcsatlakozási alapból támogatják őket, engem aggaszt az a kijelentés jelentésben, hogy itt a függetlenség problémája áll fenn, hogyha a kiválasztott végrehajtó partner eh, egy tagállami ügynökség. Mert ez végső soron, ha kizárná eh, a logikát követve a, a normál finanszírozási eljárásból a tagállami ügynökségeket végső soron. Ezek a fő meglátásaim. Nagyra értékeljük a jelentést. Sajnáljuk, hogy nem volt lehetőségünk a tervezetet megvizsgálni és kommentálni azt. Több időre lehet van szükség, mint amennyi ma rendelkezésre, Köszönöm szépen. 12.30-kor le kell zárnunk az ülést, mert a tolmácsoknak lejár a munkaideje. Lehetőséget szerettem volna adni a külügyi szolgálat képviselőjének, hogy hozzászóljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nagyon röviden fogok hozzászólni, hiszen szorít az idő. Nos, először is szeretném elmondani, hogy a tanulmány nem egy értékelés, nem egy audit, ennek ellenére, ellenére megmutatja, hogy milyen eredményeket értünk el a vagyonkezelő alapokkal. Különben Különben nem, nem szem előtt tévesztenénk azt, hogy bizonyos célokat teljesítettek ezek a vagyonkezelő alapok. A korábbi helyzethez képest el kell mondani, hogy a migránsok áramlásának a módja sokkal rendezettebb, sokkal nagyobb a stabilitás, a közép-afrikai köztársaságban nagyobb az Európai Uniós tagállamok támogatása, részvétele, a kolumbiai folyamatra gondolok, tehát ezt mind-mind be kellene venni az értékelésbe, illetve még egy megjegyzéssel élnék, hogyha megengedik, ez pedig az Európai Uniós tagállamok szerepére vonatkozik. Hogyha eredményt érünk el, méghozzá jelentős eredményt a migrációs áramlatok kezelésében, akkor ez azért is van, mert összefogtak az Európai Uniós tagállamok különböző szakpolitikai platformokat átölelve, fejlesztési, kereskedelmi politika, tehát a tagállamok különböző szakpolitikai területen fellépést tudnak létrehozni, Hangsúlyozni kívánom tehát, hogy nem csak pénzügyi aspektusról van szó a vagyonkezelő alapok esetében, nem csak a szaktudás hozzáférhetősége vagy rendelkezésre állása a kérdés, hanem az egész Európai Unió és tagállamok súlya érvényesül, hiszen szerintem ez adja a siker kulcsát. Ezt sem szabad figyelembe, figyelemben kívül hagyni. Ezen kívül a tanulmány a jövőbe is tekint, a költségvetési struktúrában keresi a vészhelyzetre való reagálás lehetőségét. Szerintem ez mindenképpen nagyon jó ajánlás, hiszen a következő pénzügyi időszakban sokkal nagyobb rugalmasságunk lesz majd, és így reagálhatunk a kihívásokra. Elnök, köszönöm szépen. A jelentéstevőnknek sajnos el kellett hagynia az ülést, de azt hiszem a tanulmány azért ér, nagyon is érzékeny kérdésekre tapintott rá, úgyhogy két-három percben visszaadom a szót, hogy reagáljanak erre. Ah, indeed. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólásokat és a meglátásokat. Nagyon értékelem őket. a kormányzásra, menedzsmentre és elnőzésre, felügyeletre koncentrált a tanulmány, és kvalitatív értékelés érdekében lehetne egy új tanulmányt is írni. Igyekeztünk egy független értékelést írni a mostani felügyeletről és monitoring rendszerről az alapok működése felett, és persze nagy tanulság meghallgatni az önök meglátásos véleményét is, de mivel mi független tudósok vagy szakértőként működünk, függetlenül szeretük volna megírni a tanulmányokat, és persze a tényszerű helyesbítéseiket és, és a konklúziókra adott válaszaikat is szívesen látjuk majd. A jobb szabályozásban úgy tűnik, nem jogalkotási eszközökről beszélünk, persze, ám az Európai Ombudsman nagyon világosá tette, hogy a jó igazgatáshoz való jog minden egyes Európai Uniós intézmény tevékenységére igaz, beleértve a bizottságot is. Az Európai Ombudsman az EU-Törökország nyilatkozatban kapcsolatban megállapította, hogy függetlenül ennek a nyilatkozatnak a miben létéről az Európai Bizottság emberi jogi monitoringot kell folytasson a, olyan monitoring keretet létrehozva, amely ö, nem valósul most meg, nincs elég tudni bizonyíték arra, hogy ez megvalósul jelenleg. Hiszen a jogállamiság működését is felveti, kérdését is felveti. Ezen lapok lehet, hogy kontraproduktív hatással vannak, egy olyan kormány kapcsán, ahol nincs jogállamiság, vagy olyan ország kapcsán, ahol nincs jogállamiság, ahol nincs például a független bíróság. Ezt is meg kell vizsgálni ezt a vetületét és kihatását. Afrika kérdésében van egy esettanulmányok Etiópiával kapcsolatban, van egy projektunk, a Színszím nevű, ami az irreguláris migrációval foglalkozik, az olasz kormány működését vizsgálva, pontosan ezt ö, vizsgálva, hogyan lehet az alapokokat kezelni, az irregális migráció mögött álló alapokokat. És világos, hogy szükség van a jobb monitoringra. A tanulmány azt is aláhúzza, hogy a folyamatos demokratikus számon kérhetőség az Európai Parlament részéről fontos, követelmény, és persze a bizottság kell, hogy autonomiát élvezzen ezen alapok végrehajtásában, működtetésében, ám nagyon sok lehetőség van a folyamatos számunk kérhetőség érvényesítésében, és az episzkomitológiai jogok megismétlését kérjük minden alapműködésben. A törökországi eszköz illetően a tanulmány kimondja, hogy ez nem hasonlítható össze más trust alapokkal. Ez, ez világos lesz, ez a tanulmány már az elején, és azt is elmondtuk, itt is, most is, hogy nem összevethető. Ám a tanulmány kimondja, hogy ez az alap. Egy politikai eszközhöz kapcsolódott, ahol is az Európai Parlamenttel nem konzultáltak, mert nem az egyezményről van szó. És ennek nagyon komoly kihatásai vannak. Nem csak az EU-Törökország kapcsolatrendszerre, hanem az emberek jogaira Törökországban is, és Görögországban is. Ezt mondtuk el. Elnézést, 30 elmúlt, a tolmácsok miatt is be kell fejezzem a vitát. Önök talán egymással leülhetnek, és néhány nézeteltérést rendezni tudnak a bizottság nézetei és a tanulmány között. Köszönöm szépen, izgalmas vitatanúi lehettünk, és kár, hogy Ennyi csak az időnk. Köszönöm.